Kedves kollégák, elkezdeném az ülést, bár igen, kevesen vagyunk itt, de ennek ellenére megnyitom az ülést. Fogadjuk el a napirendet, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. Második pont a tolmácsolásról szól, sajnálatos módon sem ma, sem holnap nem lesz Dán, Máltai, Horvát és Gaélik illetve a 205. cikk alapján az előadók kijelöléséről kell beszélnünk. Jill Lambertet kijelöltük, Lunacek asszony helyett, aki ugye távozott a parlamenttől, az egyelő bánásmódról szóló irányelv kapcsán. Kaufmann asszony a szocialistáktól lesz az előadója a parlament és tanácsi irányelvnek, a nem pénzalapú fizetőeszközök hamisításáról, aztán Tanya Fajon, szintén a szocialisták részéről, az előadója a belső határellenőrzés visszaállításáról szóló szövegnek, Pável úr pedig az Európai Unió és a Barbados közötti megállapodás kapcsán az Európai Közösség és Barbados közötti rövidtávú vízummentesség kapcsán, illetve Aguilar úr saját kezdeményezésű jelentés az utolsó pontunk a humanitárius vízumok kapcsán. Kérdezem a jelenlévőket, hogy elfogadják-e ezeket a kinevezéseket? Úgy látom, hogy igen, de azért körülnézek. Rendben, aztán lenne egy elnöki közleményem egy nagyon fontos hétről, ez az Afrika hét. A mi szakbizottságunk is aktívan részt vesz az Afrika hét megszervezésében és lebonyolításban. A kollégákat kérném, hogy figyeljék, hogy milyen programok lesznek ennek kapcsán. Mi magunk is szervezünk holnap eh, egy eseményt ebben a témában, illetve 22-én délután Taján elnök részvételével itt a parlamentben lesz egy magas szintű Afrika konferencia. Remek kezdeményezésről van szó, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy eh, a szakbizottság nevében vegyen részt ezeken az eseményeken. Aztán nézzük a negyedik pontot, a bel- és igazságügyi információs rendszer. Ez tulajdonképpen egy európai szintű információs rendszer, belügyekben és igazságügyekben. Magára az eseményre 18.30-kor kerül sor a mai napon, pontosan itt a Libe ülés után, illetve holnap lesz egy vita az interoperabilitásról a tanácsi elnökséggel és a bizottsággal. Tehát még egyszer mondom, ma 6.30-kor illetve ne feledjük, hogy ma délután hatkor szavazásra kerül sor, mindenkinek legyen itt a szavazókártyája. El kell fogadnunk a szeptember 7-i, május 11 és április 27-i ülések jegyzőkönyvét, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Rendben van, akkor a négyes napirendi pont következik. Nagyon örülök annak, hogy sor kerül erre a közös vitára a Közlekedés és Idegenforgalmi Bizottsággal, valamint a Halászati Bizottsággal. A TRAN elnökét szeretném megkérni, hogy fáradjon ide. Nagyon örülök, hogy meg tudjuk szervezni ezt a közös vitát. Nagyon örülök, hogy itt van. és természetesen üdvözlöm a Halászati Szakbizottság képviselőit tisztelt üdvözöljük Deli asszonyt, illetve a Halászati Szakbizottság képviselőit. Hogy miről is szól a vita? A vita az Európai Parti Őrség létrehozásáról szól. Tulajdonképpen a projekt ellenőrzése kapcsán három igazgatót üdvözölhetünk ma, a Frontex részéről, a Tengerészeti Biztonsági Ügynökségről, illetve a halászati ügynökség részét, részéről. Mindhármukat szeretettel üdvözlöm a mai napon. Természetesen vannak itt Tranos és Peses kollégák is, ők majd folyamatosan csatlakoznak az ülésünkhöz, ahogy a vita halad előre. Elnézést kérek, hogy kicsit olyan hétfőjesen kezdjük ezt az ülést, hát az emberek majd reméljük, hogy folyamatosan csak megérkeznek az ülésre. Az interneten is követhető ez az esemény, bizonyára nagyon sokan nézik majd ezt a fontos vitát az interneten keresztül. Egy prezentációt is meg fogunk majd hallgatni erről a kezdeményezésről. És először is szeretném üdvözölni Leggeri, Szavuré és Melli urakat. És azt hiszem, hogy elsőként Leggeri úrnak fogok szót adni. Itt vannak a mi jelentéstevőink is, tehát amikor az európai parlamenti képviselőknek adok szót, akkor először majd nekik fogom megadni a szót. Nézzük akkor először Legyéri úr előadását. Nagyon örülök, hogy itt van a mai napon. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Először tehát Legyéri úrnak fogom, fogom megadni a szót maximum 20 percben. Legyeri úr azt mondja, hogy ők már megegyeztek hárman, a három igazgató, hogy milyen formátóban fogják bemutatni ezt a projektet. Természetesen elfogadjuk azt, amiben ők megegyeztek, és akkor megadom önöknek a szót. Először akkor szeretettel üdvözlöm Milli urat a szakbizottságunkban, és neki adom meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani mindhárom szakbizottság elnökének, a LIVE, a PES és a TRAN elnökének, hogy meghívtak minket a mai napon, és megtarthatjuk az előadásunkat a három ügynökség együttműködéséről, mely az Európai Partiőrség létrehozása címet kapta. Nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk el, és a parlament is számos támogatást nyújtott nekünk az eddig elvégzett munkában. Tehát köszönjük a parlamentnek, hogy ezen a kezdeményezésen együtt dolgozhattunk, és tudom, hogy nincsen túlzottan sok időnk, úgyhogy akkor már is elkezdeném bemutatni a szlájdokat. Néhány évvel ezelőtt a bizottság elkészített egy tanulmányt arról, hogy hogyan működik a partiőrség jelen pillanatban Európában. Összesen 11 különböző cselekvést tudtak elkülöníteni, amelyek tulajdonképpen összefoglalhatóak az Európai Parti Őrség cselekvései vagy feladatai között. Ezek részben tengeri biztonságról szólnak, ezek a feladatkörök, hajók balesete, aztán tengerészeti ellenőrzés, vám, védelem, határvédelem, környezetvédelmi tevékenységek, tehát nagyon sokféle különböző tevékenységről van szó. Ezeket az érintett tagállamok érintett hatóságaival együttműködésben kell végrehajtani. Vannak itt polgári cselekvések, illetve olyan katonai feladatkörök, amelyekben együtt kell működnünk az érintett országok illetékes hatóságai valamelyek szintén civil vagy katonai hatóságok. Összesen 300 hatóságról van szó, és a mi három ügynökségünkről. Az EFKA, az EMSA és a Frontex. Mind a három ügynökség meghatározott hatáskörökkel bír az alapító szerződésének értelmében, és ott meghatározásra került az is, hogy milyen tagállami ügynökségekkel kell együttműködni. Ez az együttműködés természetesen nap mint nap meg is valósul. Elmondhatom, hogy 2015 után, amikor a migrációval kapcsolatos válság tényleg a tetőfokára hágott, és egy millió ember érkezett az Európai Unióba, tehát ezután az időszak után elfogadásra került a határcsomag a parlament és a tanács részéről. Itt megkapták a megfelelő feladatköröket az ügynökségeink, és az együttműködést is szorosabb és magasabb szinten tudtuk megvalósítani. Az együttműködés intenzívebbé vált, tehát a Frontex, az EFKA és az EMSZA között. Ez tulajdonképpen nem volt újdonság az ügynökségeink számára, hiszen 2009-ben megindult már az együttműködés bilaterális és trilaterális megállapodások alapján a három ügynökség között. Itt ezen az idővonalon látható, hogy hogyan alakult a kapcsolat a három hivatal között. Itt vannak az együttműködési projektek, a megállapodások az EFKA, az EMSA és a Frontex között, és látható természetesen a határcsomag elfogadása is az, hogy ettől hogyan vált intenzívebbé és formálisabbá a három ügynökség kapcsolata. Hogyha megnézzük magát a határcsomagot, akkor láthatjuk, hogy milyen cselekvések kapcsolódnak a határcsomaghoz. Információ megosztás például, amelyik talán az egyik legfontosabb együttműködési terület. Számos információt osztunk meg egymással, ugyanis mindhárom hivatal gyűjt valamilyen szintű tengerrel kapcsolatos információt, és ez az információ most már megosztásra kerül a három ügynökség között. A megfigyelési feladatkörök szintén nagyon fontosak. Nyilván itt az EMSA, a Tengerészeti Biztonsági Ügynökség játsza a legfontosabb szerepet. A monitoring kapacitás már 2004-ben kiépült, maga az ügynökség egyébként 2002-ben jött létre, azóta folyamatosan növeljük és folyamatosan intenzívebbé tettük azokat a cselekvéseket, amelyek a megfigyelési kapacitás növelésére vonatkoztak, és az új technológiák felhasználása is mindig napra kész volt. Fontos, hogy az új technológiákkal továbbra is foglalkozzunk, például a műholdas monitoring rendszerekkel, amelyeket egyre rendszeresebben használunk, illetve most már a drónok felhasználására is ki kell térnünk, valamint a jelenlegi kapacitások megőrzésére. A harmadik pont a kapacitás építés, ez is nagyon fontos része az együttműködésnek, nem csak a három ügynökség, hanem a három ügynökség és a nemzeti hatóságok között nagyon sok képzést, továbbképzést is indítottunk el. A következő pont a kockázatelemzés, illetve a kapacitás megosztás, mely szintén fontos részét képezi a munkánknak. Több célú cselekvéseket is végrehajtunk, amelyekben kettő vagy akár mindhárom ügynökség is részt vesz, ezzel is javítjuk az elért eredményeket az említett területeken. Hogyha megnézzük egy kicsit magát a kísérleti projektet, akkor nézzük a dátumokat. A parlament javasolta ezt 2015-ben. Ami a költségvetést illeti, 750 ezer eurót kaptunk, amelyet 18 hónap alatt használtunk fel. Ennek a projektnek a céljai a következőek voltak. Szinergiák teremtése és a koordináció javítása az áramlás javítása az ügynökségek között, illetve az ügynökségek és egyéb résztvevő felek között. Az operatív cselekvések végrehajtása, ugyanis mindannyian úgy gondoljuk, hogy rendkívül érdekes volt, hogy a gyakorlati életben kipróbáljuk ezeket az operatív lehetőségeket, teszteket végezzünk, szimulációkat végezzünk, hogy hogyan tudjuk a gyakorlatban hatékonyabbá tenni a fellépésünket a cselekvéseket a közép-mediterrán régióra koncentráltuk. A következő fontos pont a kooperáció javítása a már létező jogalkotási keretben. Ezek azok a célkitűzések, amelyek tulajdonképpen a jelentésben is szerepelnek, amelyet mindannyian megkaptak a kísérleti projekt kapcsán, és mindenkit biztosítatok afelől, hogy maximálisan végre is hajtottuk ezeket a célkitűzéseket. A kísérleti projekt kapcsán az EMSA az információ átadásnál különösen fontos szerepet kapott. Itt látható az információ megosztás kontextusa vagy környezete, látható ezen az ábrán, hogy milyen széles körű az információ beáramlása és átadása. Tehát itt látható, hogy milyen széles palettáról érkezik az információ, például a halászhajók kapcsán, a hajók ellenőrzése kapcsán, aztán itt van a meteorológiai információ, amit szintén beviszünk az adatbázisunkba. Itt vannak az automatikus hajó azonosító rendszerek, illetve egy bizonyos kapacitás fölött halászhajók, amelyek EIS-szel eh, ellátott hajók kell, hogy legyenek valamint a műholdas EIS rendszerekkel is kell, hogy rendelkezzenek, tehát ezekről is folyamatosan kapjuk eh, az adatokat. A szintetik apertur radarok is folyamatosan küldik az adatokat, ez 2007 óta történik, folyamatosan vizsgáljuk a környezeti adatokat is az egész mediterrán régióban, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség, a nyílt vizen hajózó, Európai Unió zászlalat hajózó hajókról gyűjti az adatokat, aztán itt vannak az optikai műhold képek, ezek a technológiák egyébként rendkívül gyorsan fejlődnek, és az EMSZA adatbázisába tehát egyre jobb és pontosabb adatok kerülnek be. Az RPAS információs rendszer szintén további adatokat küld a környezeti adatokról, a hajók mozgásáról, valamint az a kibocsátási adatok is az RPAS rendszerhez tartoznak. A VDS, a Vessel Detection Service adatai szintén a mi adatbázisunkba kerülnek. Ezután történik meg az FK és a frontex való együttműködés, az adatok átadása, illetve a nemzeti hatóságokkal történő kapcsolatfelvétel. Szoros együttműködésben dolgozik a három ügynökség és a nemzeti hatóságok is, és úgy véljük, hogy így mindenképpen hozzáadott értéket termelünk az Európai Uniós polgárok számára. Ez a rajz, ami itt látható, ez az integrált tengeri adat zóna, itt látható, hogy honnan érkeznek be az adatok, és utána mindezek az adatok egy közös adatbázisba kerülnek, amelyhez a többi ügynökség, illetve a nemzeti hatóságok is hozzáférhetnek. Az információ megosztás kapcsán az EMSA, a Frontex és az FK-hoz is eljutatja az adatokat, ahol ezeket napra készíteszik és finomhangolják, és most már mindannyian jól ismerjük ezeket a lehetőségeket, hogy hogyan lehet pontosra tenni az adatokat, és utána ezeket tovább adni a többi ügynökségnek. A közös adatmegosztási politikánknak most már létrejött egy kerete, amely meghatározza, hogy milyen adatokról van szó, illetve hogy ki férhet hozzá ezekhez az adatokhoz. A második fontos feladatkör a megfigyelési feladatkör, ez tulajdonképpen az EMSA és a Frontex közös feladatköre volt. Egy rövid kétperces filmet szeretnék Holgából bemutatni önöknek. Erről a megfigyelési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 ez a csempészet elleni fellépésünket mutatja. Itt látható, hogy az RPAS rendszerben milyen minőségű képet tudunk kapni. Nagyon sok szenzorral, nagyon sok monitorral dolgozunk, tehát nagyon jó minőségű képeket kapunk. Elemek, elemek de control. Eh, Environmental monitoring capability. A környezeti monitorozási kapacitást láthatják most trying to check the, license. This is search and rescue. The registry Mentési tevékenységek következnek. Then we support also fisheries uh, monitor. Valamint segítséget nyújtunk halászati monitorozásban is. No, it's not. Aquí nomás lo que tenemos nosotros que podemos dar las coordenadas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 Ez a drón 8-10 órás autonómiával rendelkezik, tehát nagyon hosszú monitorozást is meg tud valósítani. Végezetül szeretném elmondani, hogy a záró konferenciára júniusban került sor az EMSZA épületében Lisszabonban. Ott volt minden fontos képviselő, illetve ott volt egy parlamenti képviselő is az önök részéről, valamint nagyon sok tagállami képviselő, illetve a bizottság képviselői. Köszönöm szépen a figyelmet, és átadom a szót Fabrisnak. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. À mon tour, Köszönöm, elnök. Uh, les honorables parlementaires et remercier. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek és uh, a három szakbizottság elnökének, hogy lehetőséget nyújtott uh, erre a közös bemutatkozásra a kollégáimmal, az EMSZA, illetve az FK elnökeivel együtt működésben vagyunk. A három ügynökség bemutatja most itt az eredményeket, és ez bemutatja, hogy milyen hozzáadott értéke van azon gyakorlatnak, amelyet megvalósítottunk a parti őrség, a partvédelme vonatkozásában, amit most látnak ezen a dián, fognak majd egy kis videót látni, ott bal oldalon lent. Ezt egy repülőgépről vették fel, mely repülőgép egy keretegyezmény keretében működött. A Part és őrségi Ügynökség kötött ezt az egyezményt 2015-ben. Az volt a cél, hogy a légi felügyeleti eszközöket megerősítsük a parti őrségben. A kettes feladatkör alá tartozik ez, tehát felügyelet, felügyeleti szolgálatok a kísérleti projekten belül. Ez a szerződés 14 en fellépést tett lehetővé. 2400 órányi légi felügyeleti szolgálatot a Frontex tevékenységei keretein belül és ami pedig a kísérleti projektet illeti a két másik ügynökséggel, partnereinkkel együtt, az illegális halászat elleni küzdelemet, illetően az FK-val való együttműködésben 2017 tavaszától kezdve indítottuk ezt a tevékenységet, és majd később meglátják a diákon, hogy hasznos megfigyeléseket tehettünk a környezet szennyezés ellenében is. Fontos megjegyezni azt, hogy ez a Multiple Purpose uh, Iron Surveillance itt uh, ez növelte a part és határi menti őrség ügynökségeinek uh, eszközeit az EU külső határain, ugyanakkor azt is lehetővé tette, hogy egy újfajta európai monitorozási tímet, csapatot hozzunk létre, amely a Varsói székhelyen működik. Itt van tehát ez az európai csapat, és itt több képviselő jelenlétét is ö, ki tudtuk próbálni, ugye a tengeri ügynökség képviselőjét, a halászati felügyelőt, az Európai Halászat ellenőrzési ügynökség képviselőit, ugyanakkor az olasz hatóságok is részt vesznek ebben, mert a Triton művelet, műveleti területek közelében működtünk. Aztán ott vannak a koordinációs egység képviselői, nemzeti hatóságok képviselői más partmentőrségek részéről, és ezzel az európai felügyeleti egységgel növeltük az operatív reagálási képességünket. Hat hónapja, mióta alkalmazzuk ezt a repülőgépet, 35 esetet tudtunk felderíteni, ahol tengeri mentésre volt szükség, ezt máshogyan nem tudtuk volna megtehetni, megtenni, és ez ugye a migráns áramlások növekedése kapcsán nagyon is szükséges volt, ezt ugyanis nem tudtuk eddig megfelelően felderíteni, például a Tunéziából kiinduló kisebb volumenű migráns áramlatok esetében. A következő diákon Nos, néhány szót arról, hogy ez a, az együttműködés a kapacitás megosztás kapcsán hogyan is működött. Ennek különlegesen szemléltető példája a halászati ellenőrzés ügynökséggel való együttműködésünk. A Triton művelet operatív zónája, ugye ez egy határmenti ellenőrzési művelet olaszországi székhelyjel, ez érdekes volt az illeges halászat elleni fellépést illetően is ez a terület. Így megállapíthattuk, hogy a tengeri kapacitásokat használni tudjuk, amelyeket a Frontex alkalmaz, ugyanakkor a légi kapacitásokat is, és egy platformot tudunk létrehozni a halászati ellenőrzés céljaira. A Frontex, a Part és Határmenti Őrség ügynöksége 21 hajót, és egy tucat légijárművet, helikoptert alkalmaz, amelyek járőröznek ebben az operatív zónában Olaszország, Görögország, Spanyolországra terjed ki ez, és 1200 parti határmenti őr van, akiket az ügynökség foglalkoztat. Tehát ez egy állandó jelenlépet jelent a tengeren és a légtérben, megosztjuk eszközeinket, amelyek már amúgy is léteznek, és az EU költségvetéséből kerülnek finanszírozásra, és így plusz missziónk is van, a halászati ellenőrzési misszió, vagy akár a környezet szennyezés elleni fellépés. A következő dián egy briefinget láthatunk, egy közös briefinget a három ünnökség képviselőjével, ez Rómában zajlott a Triton művelet keretében, a Frontex Triton művelete keretében, de itt vannak a halászati ellenőrzés ügynökség képviselői kollégáink, valamint az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség képviselői úgy szintén. A kísérleti projekt keretében volt vagy 21 közös briefingünk, ehhez hasonló. Nagyon fontosnak bizonyult ez, hogy a résztvevők számára világosá tegye a jogi keretet, és a két másik ügynökség misszióját, feladatkörét, hiszen minden misszió továbbra is az adott ügynökség mandátum a kereteiben zajlik, de kiegészítő jellegű is ugyanakkor. A következő dián egy megfigyelést láthatnak, amelyet egy hajó végzett a Triton művelet keretében. Itt hal fogás kirakásáról, kirakodásáról van szó, ez illegális tevékenység gyanúja merült fel ezzel kapcsolatosan. Itt ugye ez a normális határ ellenőrzési misszió keretében zajlik a Frontex feladatai között van, de most már ilyen, ilyen képeket is továbbítunk a mi misszión keretein belül a halászati ellenőrzési ügynökségen dolgozó kollégáink részére. A kísérleti projekten belül körülbelül egy ezer információ vagy információt osztottunk meg a többi ügynökséggel, a következő dián pedig egy egészen más jellegű problémát láthatunk. Ezt a fotót egy helikopter ö, vette fel a Poseidó művelet keretében Görögországban, és itt a Frontex ünnök egy illegális környezetszennyezési eset gyanúját vetette fel, és ezt a képet azonnal meg is osztottuk az EMSZ-en, EMSZ ügynökségen dolgozó kollégáinkkal, hogy felderítsék az esetleges környezetszennyezést. Tehát ez a jelenlét, ami, tehát a helikopter mindenképpen az adott helyen lett volna, hogy a határellenőrzést megvalósítsa, a Poseidon művelet keretében Görögországban. Ez az eszköz tehát lehetővé tette, hogy egy kiegészítő missziót is végrehajtsunk, egy közérdekű missziót, ugye itt a határőrségről is szó van, amely az EU érdekeit és a tagállamok érdekeit egyaránt szolgálja. A következő képen mm, azt láthatjuk, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen küzdelem is zajlik, és ezt a Tritonhoz hasonló műveletek keretében folytatjuk, vagy akár a Poseidon művelet keretében. Itt egy kábítószerrel megrakott hajót látunk. Itt az együttműködés különböző formákban megvalósulhat a különböző ünnepségek között. Van egy szolgálat, amivel együttműködünk, és az emsz a is továbbítjuk a hajók nyomon követési szolgálatát, és együttműködünk persze a pénzügyőrséggel, a vámmal, a rendőrséggel, az Európollal úgy szintén. Hogy egy kicsit pontosabb képet nyújtsak önöknek erről a Frontex tevékenységei keretében 2016-ban 1020 személy akiket embercsempészettel gyanúsítottunk, kerültek letartóztatásra. 86 tonna kábítószer, azon belül jelentős mennyiségű has is került lefoglalásra, 14 millió cigaretta, cigarettás doboz, 2017-ben ezek a számok növekedtek jelenleg. 155 jellegű incidenst derítettünk fel, kétharmaduk az indaló művelet keretében került felderítésre Spanyolország és Marokko, Marokkó területén, és 107 tonna kábítószer került lefoglalásra mostanáig ebben az évben. It, um, you can see another example uh, of uh, activities deployed. A következő ábra azt mutatja, hogy uh, a tevékenységek, amelyeket az európai uh, ügynökségek uh, mentésben és megtalálásban végrehajtanak. Önök is tudják, hogy a nemzetközi jog kötelezettséget ró mindenkire, hogy járuljon hozzá a kutatásmentéshez. Az Európai Parti Őrség 2016. október óta az új mandátuma alapján kifejezetten részt vesz kutatásban, mentésben. Tehát az alaptevékenység a határ figyelemmel tartása, ahol az EMSZ-val és a SZEFK-val is együttműködünk, ahogy azt már leírták, de prioritás a kutatás mentés is, eh, illetve mi magunk is eh, végezzük ezt a tevékenységet, amikor szükséges, illetve van egy koordinációs eh, központja a kutatásmentésnek, tehát a parancsnoki lánc az úgy néz ki, hogy van a Nemzetközi Koordinációs Központ az olasz belügyminisztériumban, Rómában, ahol az összes tevékenység összpontosul, ami kutatás és mentése, és azt követően a az olasz közlekedési minisztérium is részt vesz ebben, de így van ez egyébként Görögországban és Spanyolországban is, ahol szintén mi is hozzájárulunk a kutatás mentéshez. 90 ehm, ezer embert mentettek ki 2016-ban a Frontex műveleteinek keretében, 2017-ben pedig még több lesz, 135 mondja az igazgató úr valószínűleg 135 ezerre gondol, ehm, embert mentettek ki és ezzel kapcsolatban itt is beletek mutatva különböző kísérleti projektek. A kapacitás megosztás tevékenység, illetve kapacitás fejlesztés tevékenység eu szinten szintén fontos. Az európai partiőrséggel együtt beszerzünk hajókat. Hosszú távú leasingről van szó jelenleg, nemzeti hatóságoknál eh, keresünk ilyen hajókat, ahogy itt is látják, az első görögországi hajó, amelyet a Frontex eh, használ, itt látható, eh, rajta is van a felirat, hogy Európai Parti Őrség. Ez egy európai személyzettel hajózó hajó, hét nemzetiség képviselteti magát a, személy, a személyzetben. Ez is egy kísérleti projekt egyébként a kísérleti projekten belül, és ez a fajta kapacitás könnyen megosztható a jövőben is, és javítani lehet az EMSZ-nak vagy az FK-nak a képességeit is, ők maguk is használhatják ezt a kapacitást platformként, tehát ahogy látják, az egyik ügynökség a másikat segítheti ilyen jellegű platformmal. A következő ábrám a tanulságok láthatók. Hogy ezt Márkos mondta, több mint 300 nemzeti hatóság vesz részt így vagy úgy a parti védelemben, a határvédelemben, és ebben a kísérleti projektben azt eh, tapasztaltuk és azt tanultuk meg, hogy eh, a közös tevékenység ennek a három ügynökségnek a tagállamokat is jobban segíti abban, hogy megértsék, hogy mi az, ami EU szinten hozzáadott érték lehet, és mi az, amit lehet elérni EU-s szinten ez nem egy fiktív környezet, valódi tevékenységek, valós idejű valódi tevékenységek eh, zajlottak, és azt is látjuk, hogy költséghatékony a dolog. Ez az eredményből látszik, és több jogalkotási területen sikerült, eh, jogszabályi területen sikerült eljárni, minden ügynökségnek megvan a saját eh, mandátuma. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kollégáimhoz hasonlóan köszönetet mondok a halászati, az állampolgári jogi és a közlekedésügyi szakbizottság elnökeinek, hogy megtartjuk itt ezt az együttes ülést. Ahogyan kollégám elmondotta, van itt egy fontos elem a kísérleti projektben, ezek a szinergiák és az interoperabilitás kihasználása a három ügynökség között Ugye láthattuk a Mediterráneumban, ugye a bal oldalon a halászati ö, szempontból, a jobb oldalon pedig a ö, mentési és határőrizeti szempontból a képet. Itt ö, a jobb oldalon láthatják ezt a sighting féle megjelenítési módját a tevékeny, tevékenységeknek a Frontex misszió keretében. Ez nagyon érdekes volt az Európai Halászati Ellenőrzés Ügynökség munkája szempontjából is. Ugye, amikor megvizsgáltuk a helyzetet, ez ö, alapult az EMSA, a tengerbiztonsági ügynökség által nyújtott szolgáltatáson is, amely egy olyan szolgáltatást nyújtott, amely az összes kép megosztását teszi lehetővé három ügynökség között. A Frontex általi légi ellenőrzési és tengerellenőrzési misszió nagyon fontos volt a halászat ellenőrzés szempontjából is. Tehát itt közösen használtuk az ellenőrzési hajókat, vagy a járőröző repülőgépeket, a tagállamokkal együttműködésben, hiszen a célunk nem csupán a koordináció, hanem a tagállamok számára a szolgáltatás nyújtásra, ezentúl az európai polgárok számára szeretnék kiemelni egy műveletet, amelyet januárban valósítottunk meg. Ez egy többfunkciós művelet volt, egy technikai segítségnyújtással, képzéssel, Bulgária és Románia halászati ellenőrzése kapcsán. Ami a négyes feladat mérleget illeti, ezt Legeri úr már részletesen leírta, mondhatjuk, hogy öt műveleti tevékenység volt a Frontex hajójától, és ez a halászati ügynökség munkát is segítette. Mi nyolc légi misszióban vettünk részt, és közös műveletekben részt vettünk, a Frontex műveleteiben, mint az Indalo a Triton, ö, Olaszországban és Poseidon, pedig a keleti mediterránem térségében valósult meg. Ahogyan korábban elmondtam, ez a bizonyos sightings ö, megjelentési mód, amelyet a Frontex ö, ö, végzett, ez ö, nagyon fontos elem volt számunkra a kísérleti projekten belül itt egy több funkciós szolgáltról van szó, 2017-ben került erre sor, és szeretném még egyszer kiemelni, hogy itt ugye a Frontex, az FK, az EMSZA tevékenységéről beszélünk, ezek nagyon fontos szerepet játszottak a műholdas fedelítésben, is, és itt utalok a Kopernikusra. A harmadik feladat a kap kapacitás építés, amelyet a halászati ügynökség koordinált. Itt a képzéssel foglalkoztunk, közös megközelítésre a képzés területén, hogy uh, itt uh, a különböző témákról együttesen tudjunk tárgyalni. A uh, partmenti őrség, a határőrség funkcióit illetően Itt az ügynökség egységei ö, osztották meg a közös ismeretanyagot ö, az együttműködési művetek kapcsán. Itt egy közös dokumentumanyagra építettünk, amely már ezelőtt is létezett. Különleges érdeklődést biztosítottunk a képzésnek, a személyzet képzésének, illetve a tagállami szakemberek képzésének a felügyeleti rendszer keretében különösen. Ahogy a más missziónk kapcsán is végezzük ezt, egy képzési támogatást nyújtottunk a tagállamok számára, ez mindig egy kritikus pont volt, és nagyon fontos, és a személyzet cseréjét illetően és az ügynökségek interoperabilitásnak javítását illetően. Végezetül a hármas számú felépést illetően, amelyet az EFKA koordinált, azt hiszem, hogy jelentősen hozzájárultunk a kapacitás létrehozáshoz, az ügynökség és a tagállam személyzetének képzése révén, a felügyelet vonatkozásában, illetve a személyzet cserének vonatkozásában, és így jobban meg tudtuk állapítani a képzési igényeket is. Ezen kísérleti projektet illetően kicsit általános végkövetkeztetést fogalmaznék meg, ahogyan észrevették, több misszió közös szakpolitikákra vonatkozott, a halászati szakpolitikára például. Innen származott a koordinációs igény a tagállamok részéről. Aztán ugye itt nemzetközi egyezmények is léteznek, amelyekben az Európai Bizottság, illetve a tagállamok aláíró felek az ügynökségek együttműködése a kísérleti projekt teljessége során megvalósult. Elkerültük az átfedéseket, a tagállamok és az Európai Bizottság együttműködésével valósult meg mindez. Azt hiszem, hogy a személyzetre büszkék lehetünk, rugalmasnak mutatkoztak ez egy jelentős mentalitásváltás kapcsán, és mindez megerősíti, hogy nagyon nagy szükség volt az ügynökségek közötti együttműködésre. Ez egy hatékony alternatívája lehet az eddigi működés módnak és költségvetési megtakarításokkal is járt. Ami pedig a jelentés a jövőt illeti, a kísérleti projekt meghosszabbítását illetően, a három ügynökség együttműködése továbbra is erősítendő a négy együttműködési tengelyen túl, amit most bemutattunk, tehát az információk megosztása, felügyelet, kapacitás építés, kapacitás megosztás, van még egy újabb ügy, feladat, tehát itt a kockázat elemzésről van szó. az együttműködési megállapodáson túl egy megállapodtunk abban is, hogy esetről esetre együtt működünk, és közbeszerzési piacsal kapcsolatos együttműködést is megvalósítunk. Van egy három félből álló bizottságunk, minden egyes ügynökség alkalmazza az új jogalkotási kezdeményezéseket. Egy különleges irányítás egységet hoztunk létre, amely egy éves stratégiai tervet dolgoz ki, a minden a három ügynökség mandátumának tiszteletben tartásával. A társjogalkotók által nekünk adott mandátum tiszteletben tartásával látjuk el a partmenti határőrségi feladatainkat uniós és nemzetközi szinten. A tagállamok hatóságai értékelték a teljesítményünket, és konzultatív eseményekre is sor került, amelyeket az ügynökség szervez. Így például 2018-ban lesz majd egy ilyen Vigóban. Ezek a konzultációk lehetővé teszik a határos partmenti őrség képzését is. Ne felejtsük el, hogy az európai polgárok, akiket önök képviselnek, jelentik a végcélját a missziónak. Köszönöm. Köszönöm a három ügyvezető igazgatónak ezeket az érdekes előadásokat, és köszönöm a mögöttes eh, munkát is. Eh, tényleg eléggé szorít az idő, de mindenképpen szeretném, hogy az itt figyelmesen hallgató képviselők részt vehessenek ezekben a folyamatokban, és megjegyzéseket tehessenek, illetve kérdéseket tehessenek fel. Fabrics úrral kezdünk, aki a raportőre a határügynökség, és aztán Sztélyasszony, aki szintén eh, elnök Delli asszony, bocsánat, aki elnöke a, a közlekedési bizottságnak. Fabrik úrnak adom meg először a szót. Köszönöm, elnök úr. Sajnos rendkívül zajos a mikrofon, ezt így nem értjük. National Day in Latvia today, and as you can see, number of my colleagues are still celebrating European-wide. Uh, but uh, I also would like to say thank you for my chance to participate in uh, your um,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 Van valami interferencia, és nem csak a mikrofon minőségéről van szó. Kevés az idő, mondja Pabrix úr, akkor folytatnám. See, of course, uh, how much. Látjuk azt, hogy mennyire fontos, mennyire komoly átfedések vannak az FKMSA és a Frontex munkájában. És két kérdést tennék fel, amelyre választ remélek. Az első ezek közül az az, hogy mik lesznek a következtetések. Az utolsóként megszólaló igazgató erre már utalt, de hogyan alakul majd az együttműködés a tagállamokkal, mert ugye mégiscsak tagállami felelősségről van szó. Illetve ezt az eszmecserét, ezt az információcserét, ezt a gyakorlati együttműködést át tudjuk-e alakítani eredmények? As far as uh, smuggling, as far as other Eh, már ami ez csempészést, eh, vagy embercsempészést eh, illeti, ugye ezek azok a bűncselekménytípusok, amelyek a határon megjelennek, és látjuk azt is, hogy ezen gyakorlat után eh, meg kell majd nézni újra a jogi keret eh, kérdését, amiben a mi bizottságunknak, parlamentünknek megint csak lesz szerepe. Tudnak -e ehhez tanácsot adni, hogyan tudjuk önöket segíteni abban, hogy jobb legyen a jogi keret, a végrehajtást jobban szolgálja, eh, és a 18 hónapos tapasztalatok milyen lépésekre kell, hogy sarkaljanak bennünket, mi az, ami, aminek segítségére önök jobb munkát tudnának végezni mindannyiunk érdekében, mert itt nem csak egy együttműködésről van szó, hanem önök valójában a bizalmat eh, növelik itt, és a biztonságot növelik mindannyiunk számára, ahogy ön is mondta, a partnerség valóban fontos, az EMSA eh, pedig a foglalkoztatási bizottságra eh, tartozik elsősorban. Örülünk, hogy itt van Deli asszony, át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Libés elnök úr, kedves Klód, kedves kollégák, óriási öröm számomra, hogy itt van a három európai ügynökség ügyvezető igazgatója, akik már megmutatták nekünk, hogy nem csak mezei együttműködésről van itt szó, hanem igazi, nemes értelemben vett kooperációról, amely a lehető legjobb eredményt hozza Európa számára. Nagyon sok migráns próbál áthatolni a mediterrán régió, a földközi tenger veszélyes vizein, sokszor a saját életüket is kockára teszik azért, hogy ide jöjjenek. Hát ilyen sorsokat látva igenis el kell gondolkodnunk. El kell gondolkodnunk azon, hogy mi a mi szerepünk, mi a mi feladatunk és konkrétan mi a szerepe a különböző Európai Uniós ügynökségeknek, ezen belül is a három jelenlévő ügynökségnek. A TRAN szakbizottság elnökeként nagyon is jól ismerem az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség munkáját. Nagyon örülök, hogy itt van Milis úr, és ezúttal is szeretném elmondani neki, hogy bármikor szívesen látjuk a közlekedési szakbizottságban is Milli urat. Igazán profi munkát végeznek, hiszen betartatják az Európai Unió tengerészetre vonatkozó jogszabályait, de talán ami még fontosabb az az, hogy technikai és tudományos segítségnyújtás is a munkájuk része. Ennek köszönhetően nagyon magas szintű tengeri biztonságot tudunk elérni. Olyan ügynökségről van szó, amely folyamatosan fejlődik. A mandátumát ötször felülvizsgáltuk majd, ez azért nem elhanyagolható, folyamatosan új szerepköröket kapott. A legutóbbi ilyen felülvizsgálat a frontex való együttműködés, illetve az FK-val való együttműködés az Európai Parti Őrség tekintetében. Ami viszont a költségvetést illeti, a költségvetés nem követi a folyamatosan megújuló feladatköröket. Úgyhogy a kérdések, ha felmerülnek az ügynöksége kapcsán, azok leginkább költségvetési forrásokra vonatkozó kérdések. Nőnek a feladatok, nem nő a, kölcs- a költségvetés. Az új többéves pénzügyi keretnél erre is oda kell figyelnünk. A tengeri megfigyelés, illetve az információ csere kapcsán reméljük, hogy tudjuk tartani magunkat a kitűzött célokhoz. Az új technológiák és az új technológiai rendszerek felhasználásáról sok szó esett, például a Kopernikus program vagy a drónok felhasználása. A Kopernikus kapcsán közös, globális és integrált tengerészeti megfigyelési képeket kaphatunk. Éppen most dolgozunk a repülési ügynökség új célkitűzésein a drónok használata itt is nagyon fontos szerepet kap majd. Valamint nagyon fontos megfigyelési feladatokat is elvégezhetnek, például veszélybe jutott hajók kapcsán, vagy pedig a tengerben kiömlött üzemanyag kapcsán. Minél gyorsabban fellépünk, annál hatékonyabbak vagyunk, és annál több életet tudunk megmenteni. Tehát, bizottsági elnök úr, Kedves Claude, nagyon örülök annak, hogy itt ebben a szakbizottságban képesek vagyunk arra, hogy összefogunk három parlamenti bizottságot és három ügynökséget. Ez mindenképpen még szorosabbra fűzi majd az együttműködést a következő években. Jó szerencsét kívánok az ügynökségeknek, remélem, hogy ki tudják majd használni a szinergiákat a nemzeti hatóságok irányába is, ugyanis a nemzeti hatóságokat sem szabad elfelejtenünk. Persze ki kell mondani, hogy a nemzeti hatóságok néha kerékkötők is, de azért mégiscsak jó együttműködésben lehet velük dolgozni, és lehet javítani az európai parti őrség működését. Köszönöm. Köszönöm szépen, Deli asszony. Körülnézek, hogy a halászati szakbizottságból van-e itt valaki, de egyelőre nem találok senkit. Ez esetben két kollégának fogom megadni a szót, mert már így is túlléptük az időt. Szepo és Kriszbek képviselők szólhatnak hozzá. Köszönöm, Claude. Először is a három ügynökség képviselőnek szeretnék köszönetet mondani a részletes beszámolóért. Azt hiszem világos se vált, hogy milyen valódi szinergiahatások léteznek ezen a területen. Ugyanakkor visszatérnék még a bevezetődre, mert azt hiszem, hogy amikor ez a projekt meg beindult, ugye azon képek miatt történt ez, amelyeket 2015-ben láthattunk, és csak röviden utalnék arra, hogy a 2010 ötös képek azért keletkeztek, mert a tagállamok és az ügynökségek nem voltak képesek utakat találni, hogy hogyan lehet a kényszermenekülés okait megszüntetni, és nem voltak képesek arra sem, hogy a menekültekkel megfelelően foglalkozzanak Európában, még mindig úton vagyunk e felé. Ezt csak előzetes megjegyzésként szerettem volna megfogalmazni. Most konkrét kérdésem lenne a három ügynökség képviselőihez. Ha lenne lehetőségük arra, hogy pontosan felismerjék, hogy a földközi tengeren milyen hajók is mm, mozognak, milyen útvonalakon közlekednek, mi történik akkor, hogyha például a halászati ellenőrzés ügynökség egy olyan hajót fedez fel, ahol menekültek vannak, akkor mi a következő lépés, mi is történik egy ilyen esetben konkrétan? második kérdés, hogyha megállapítják, hogy egy ilyen hajó elhagyja éppen a libiai partokat, akkor mi történik? Kit informálnak, mik a következő lépések? És harmadsorban van-e egy olyan ö, fejlődés, ami ö, miatt, ö, aminek segítségével különösen a líbiai partok előtti hajómozgásokat kontrollálják nagyon pontosan. Köszönöm. A kérdés azt mutatja, hogy jobb lett volna, hogy a több időt szabunk, hagyunk erre a vitára. Sajnos nem lehet kidolgozni ezeket a kérdéseket részletesen. Grisbek asszonynak adom meg a szót. Euh, köszönöm elnök úr, köszönöm az ügynökségek igazgatóinak, hogy eljöttek és bemutatták beszámolóikat. Itt a hét kezdetén vagyunk hétfői napon, még nincs mindenki jelen, de azt hiszem, hogy az összes kolléga megkapja majd a beszámolót. Nagyon érdekesnek találtam ezeket a fejtegetéseket, hogy hogyan osztják meg az információkat, az eszközöket. Úgy tűnik, hogy ez egy valós műveleti együttműködés a tengeren, az óceánokon, akár inkább, mint a szárazföldön. Azt hiszem tehát, hogy ez egy valódi, valódi hozzáadott értéket jelent a tagállamok számára, ugyanakkor az európai polgári, polgárok számára is kár, hogy a polgárok nem értesülnek erről kellő mértékben, hogy milyen eszközök működnek itt együtt, a mindenféle forgalmat vizsgálnak, a halászat felügyeletéről is szó van, és a mentésről a tengeren. Noha több kollégám is jól elmondta, hogy a tengeren való mentés problémája nagyon súlyos problémákból adódik a földgolyó egésze szempontjából. Az indiai óceánon is léteznek EU-s külső határok a különböző szigetek kizárólagos gazdasági területére utalok a Reunion szigetekre, és ott különösen a környezetvédelem kapcsán dolgoznak, de a halászati ellenőrzésen is, európai halászhajók kapcsán, amelyek nem mindig követik az előírásokat. Ami pedig a tengeri mentést illeti, a földgolyó ezen területén, a Komor, Komor szigetek és Majot szigetek térségében, amiről soha nem szólunk, ott is tucatnyi ember veszíti életét a tengeren, amikor megpróbálják az állatok áldorádónak vélt területeket elérni. Már néhány kérdésre válaszoltak, ugye itt a képzést illetően ez közösen önök erre válaszoltak a missziók természetét, illetően két apró kérdésem van. Az első inkább a költségvetéshez kapcsolódik. Itt 67 millió eurót irányoztak elő 2017-2020 között erre a rendszerre. Önök is beszéltek a beszámolójukban a drónok rendszeréről. Nos, itt ez a közös szolgáltatás, ezek a ö, drón rendszerek, ezek benne vannak-e a kísérleti projektben, vagy ez egy olyan dolog, amelyet párhuzamosan fejlesztenek? Azt hiszem, ez már 2017. június óta működik. Hol is tart ez az ügy? Ez az első kérdés. A második kérdés, mivel itt egy kísérleti projektről van szó, itt tehát a hat hatékonyság fontos kérdés az eredményeket illetően. Mi lesz a jövője ennek, amikor lezárul a kísérleti projekt időszaka? Folytatódik ez? Én ezt kívánatosnak tartanám ezt a közös együttműködést, ami nagy eredményeket hozott, vagy pedig ez itt megáll, és tovább nem folytatódik ez a történet. Köszönöm. Köszönöm, és megköszönöm önöknek még egyszer, hogy eljöttek ide mert egy érdekes és komplex együttműködési területről van szó. És hogy még egy kérdést oda dobjak, ugye a koordinátoroknál a koordinátorok körében beszéltünk erről az egészről, és az első kérdés, ami mindig elhangzik, az az, hogy a határügynökség az megtörténik-e, megszületik-e, nagyon magasak az elvárások. Hogyan zajlik mindez, mert az önök konkrét területe, halászat, közlekedés, környezetvédelmi funkció, és aztán itt van a határigazgatás, migráció témája, és amiről, amiről eh, Zippel asszony is beszélt. Ez a, ez a nagy határőr eh, funkció, különösen a, a földközi tengeri eh, régióban, itt meg tudnak-e felelni az elvárásoknak? Tudnak-e az elvárásokról? Jól együttműködnek-e a, a tagállamokkal? Milyen ez a partnerség? Néha mindenkinek adnék akkor most nagyon rövid időt arra, hogy röviden reagáljon az elhangzottakra. Who would like to go first? Ki szeretne először válaszolni, Müller úr? Just start in the order that you started. Milli úr. Very much, uh, Mr. Chair, and um, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kérdést valóban nagyok az elvárások az érdekeltek és a tagállamok részéről is, ezért a határőrizeti funkció a határőrizeti funkció iránt. Nagy kívásokról van itt szó, és a három ügynökségnek is nehézséget okoz megérteni ezeket a kihívásokat. A három ügynökség most egy három oldalú E, munkacsoportot állított fel, ezeket e, elfogadják a partnerek, és meg e, szabjuk, hogy hogyan működünk együtt, ráadásul vannak technikai almunkacsoportok, amelyek meg, szintén megoszlanak az ügynökségek között, és amelyek viszik előre az együttműködést az egyes szakterületeken. Mi azt szeretnénk itt kiegyensú, kiemelni, kiemelni, hogy minden ügynökségnek van egy saját megvannak a saját partnerei a tagállamokban, a különböző érdekcsoportok. És mi itt az együttműködés révén akarunk nagyobb eredményt elérni, de az egyes ügynökségek mindig elsősorban a saját partnereikkel, hagyományos partnereikkel dolgoznak együtt. Ez talán a munkának a, a, a megosztása, így írható le legjobban. I don't know if I reply in French or English. Euh, la, le fait est que nous avons néanmoins mis en place pour les az operatív cselekvések kapcsán felállítottunk egy végrehajtó bizottságot, egy implementing groupot a földközi tengeri térségben, és a tagállami szakértők mind a határellenőrzés, mind pedig a halászati ellenőrzés kapcsán összegyűlnek, és így közös cselekvési protokollokat alakítottunk ki. Ez a munka 2016 elején kezdődött, amikor a Triton zónában elkezdtünk együttműködni a, Frontex, a Frontex-el és a halászati ellenőrző hivatallal, és úgy gondolom, hogy ebbe a munkában nagyon jól becsatlakoztak a tagállamok, és igen, hatékony munkát végeztünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ledgeri úrnak adom meg a szót, hogy zárja le ezt a napirendi pontot. A következőt mondhatom el, hogyha a Frontexnél azt láthatjuk, hogy a líbiai partoktól kiinduló hajó érkezik migránsokkal megrakodva, akkor ezt az információt tovább adhatjuk a tagállamoknak. De az ügynökség, mint olyan, nem vett felkapcsolatot Líbiával, és ezért csupán a tagállamokhoz adhat további információt amit a következő lépésekről és a kísérleti projekt következő fejezeteiről el tudok mondani, ez a következő. Eddig nagyon jó volt az együttműködés a három ügynökség között, illetve a különböző határvédelmi feladatokat ellátó egyéb szervek között. A határellenőrzés és határkezelés kapcsán azt is figyelembe kell vennünk, hogy itt uh, tulajdonképpen tengeri bűnüldözésről van szó, tehát együtt kell működnünk az emzával, ugyanis nagyon sok esetben bűncselekmények feltárására kerül sor, például halászati ellenőrzések kapcsán illegális halászati tevékenységre bukkanunk. Együttműködünk a tagállami vámhatóságokkal is, valamint az Europol és a Frontex bilaterális kapcsolatot is kiépített. Tulajdonképpen ez még csak egy embryonális fázisa annak, hogy eh, hova juthatnánk el egy igazi európai parti őrség létrehozásával, hogyha minden egyes közhatóság együttműködne velünk, és ahol mindenki tökéletesen tiszteletbe tartja az egyéb ügynökségek, nemzeti vagy Európai Uniós ügynökségek hatáskörét, mindenki nyitott az információ megosztásra, és mindenki arra is koncentrál, hogy valós idejű információ csere valósuljon meg. Ugyanis, hogyha hatékonyak akarunk lenni, hogyha fellépésre van szükség, hogyha mondjuk csempészeket akarunk elkapni, hogyha környezetszennyezést akarunk megoldani, vagy ö, megakadályozni, hogyha egy bajba jutott hajón mentést kell lebonyolítani, akkor azonnal fel kell lépnünk. Tehát a kapacitások interoperabilitása, a valós időben megosztott információ kulcsfontosságú. Remélem, hogy ez a kísérleti projekt oda vezet majd, hogy közös normákat, közös operatív normákat, illetve közös technikai normákat tudunk majd kidolgozni. Az elkövetkezendő hónapokban találkozunk majd a nemzeti hatóságok képviselőivel az Európai Partiőrségi Fórumon. És reméljük, hogy regionális szinten is kapcsolatteremtésre kerül majd sor. Tehát regionális nemzeti szintű konkrét együttműködésre van szükség, ezt várjuk az elkövetkezendő időszaktól. Köszönöm szépen a belénk vetett bizalmat, a segítséget, köszönöm az idejüket, hogy meghallgattak, köszönjük a támogatást, köszönjük a tagállamoknak az együttműködést, illetve Márkónak és Pascalnak a közös munkát és a remek együttműködést. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen! jó lenne, hogyha több ilyen hasonló jellegű eseményre kerülhetne sor itt a Libében. Úgyhogy köszönjük szépen a három ügyvezető igazgatónak, hogy eljött. Köszönjük az együttműködést, és köszönjük a prezentációt, amely egyértelműen mutatta a kihívásokat, és a megoldásokat. Ledgeri úrnak külön köszönöm, hogy kitért azokra a kérdésekre, amelyek a mi előadóinkat érdekelték. Köszönöm a TRAN elnökének, hogy eljött és hozzászólt, és remélem, hogy a továbbiakban is együtt tudunk majd működni, és ilyen jellegű prezentációt a három ügyvezető igazgatótól a jövőben is meghallgathatunk majd. Jó lenne talán, hogyha néhány hónap múlva visszatérhetnénk erre a témára, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Colleagues, we now need to move. Kollégák, tovább kell lépnünk, mégpedig gyorsan az ötös napi rendi pontra az uniós visszafogadási egyezményekről lesz szó.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 Okay, colleagues, if we're ready, um... Kedves kollégák, hogyha mindenki készen áll, akkor folytassuk az ülést, mert ketyeg az óra. A következő pontunk nagyon fontos napirendi pont. Na most, kedves kollégák, a szokásos LIBE felülvizsgálatra kerül sor a visszafogadási egyezmények kapcsán. Simon Mordőt szeretném üdvözölni, aki megtartja majd a szokásos prezentációját, de először én szeretnék néhány szót szólni. Simonnal szeptember 7-én találkoztunk legutoljára, akkor általánosságban beszéltünk a visszafogadási egyezmények végrehajtásáról. Aztán néhány héttel ezelőtt, gondolom ezt mindenki tudja, levelet írtam a biztosnak, azért, mert sok más olyan eszköz is van, amely lehetővé teszi a harmadik országokkal való együttműködést, bár ezek nem jogalkotási formátumú eszközök. Aztán itt van az európai agenda a migrációs témában, amely kimondja, hogy az Európai Unió folytatja az informális megállapodásokat, például olyanokat, mint a standard cselekvési eljárások. Felhívtam a biztos figyelmét arra, hogy az ilyen informális megállapodások a visszafogadás esetében rendkívül aggasztják a parlamentet, illetve a mi szakbizottságunkat az EUMS 2018 cikkének értelmében, illetve hogy újra nacionalizálják a bizonyos Európai Uniós politikákat. Számunkra ez is aggályos. Simon a legutóbbi ülésen rendkívül érdekes prezentációt tartott ebben a témában, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ismét ott van, és naprakész információval szolgál a visszafogadási egyezményről. Tulajdonképpen nyitott, nyilvános ülésről van szó, úgyhogy már is megadom a szót, és akkor hallgassuk meg a prezentációt. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és rátérhetek az egyik legnagyobb kihívásra, vagyis azok visszafordítására, akiknek semmi joguk ahhoz, hogy itt tartózkodjanak az Európai Unióban. Először azzal kezdeném, hogy a nemzeti parlamentek képviselői Tunézia és Marokkó részéről üdvözöljem, akik migráció kezeléssel foglalkoznak. Amikor legutóbb itt voltam, akkor talán kimaradt egy-két téma, többek között az emberi méltóság tisztelete és megtartása itt az Európai Unióban, illetve a megfelelő védelem nyújtása. Ezért nagyon örülök annak, hogy itt vannak a vendégeink, úgyhogy rá fogok térni erre is. Először az általános globális stratégiáról szeretnék beszélni, és a visszafogadási egyezményről, arról, hogy mi a cél. A cél természetesen nem feltétlenül a visszafordítás, hanem az, hogy megtaláljuk a szolidaritás és a felelősség közötti megfelelő egyensúlyt, és hogy fair módon és hatékony módon tudjunk eljárni, és megfelelő segítséget tudjunk nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van. Ezt humánus és hatékony módon kell megtenni. Tehát mindenképpen holisztikus megközelítést kell alkalmazni, beszéltünk erről nagyon sokat az európai menekültrendszer kapcsán, illetve a különböző migráció kezelési partnerségek kapcsán. Természetesen itt az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül is gondolkodnunk kell. Fabrice az imént beszélt a partnerországokkal való együttműködésről, a külső határok védelméről, az illegális migráció gyökereinek megállításáról, illetve hogy fel tudjuk venni a harcot, sőt, meg tudjuk nyerni a harcot az embercsempészek ellen hogyha valaki figyelte a legutóbbi hét eseményeit, akkor láthatta azokat a pozitív eredményeket, amelyeket elértünk. Az IOM és a UNHCR-ral is együttműködünk Líbia azt hiszem, hogy nagyon sokszor szerepelt a médiákban az elmúlt hét, héten. Itt 4000 migránsról, illetve 2000 áttelepített líbiai személyről van szó, sőt összesen már 14 ezer embernek sikerült segítséget nyújtani az ENSZ-es testvérszervezetekkel együtt, akiknek nagyon komoly és azonnali segítségre volt szükségük. Összesen 15 ezer emberről van szó, közülük 10 ezer líbiai, akik az önkéntes visszafordítási programban részt vehetnek, és reméljük, hogy azok, akik szeretnének visszatérni, azoknak segítséget tudunk nyújtani a visszatéréshez. Nyilván közöttük azért viszonylag kevesen vannak olyanok, akiket Líbiából, Tunéziából tényleg vészhelyzetben kellett kimenekíteni. Tovább dolgozunk a, az okokon, az, és azon, hogy meg tudjuk állítani a migráció, migrációt a gyökereinél. Létrejött az Afrika alap, illetve az a beruházási terv, amely már 14 milliárd magán beruházással bír, amely most már az afrikai kérdésekre fordítható. Az áttelepítés kapcsán most már 36 ezer ember kaphat majd segítséget, és itt a tagállami elkötelezettségek rendkívül fontosak, hogy az illegális és veszélyes utakat fel tudjuk számolni, és biztonságos utakat tudjunk biztosítani a fogadó országok irányába. Ami tulajdonképpen itt a legfontosabb az az, hogy nem az a bizottság célja, hogy erődítményé változtassa Európai Uniót, hanem hogy egy olyan biztonságos hely lehessünk, ahová fordulhatnak azok, akiknek tényleg szükségük van a segítségre de annak érdekében, hogy tényleg segíteni tudjuk azokat, akik rászorulnak, ahhoz az érme másik oldalára is át kell nézni, ugyanis vannak olyanok, akik nem szorulnak segítségre. Tehát az emberi jogok maximális betartásával meg kell vizsgálni minden egyes egyedi esetet, hogy kik azok, akiknek joguk van itt maradni, és kik azok, akiknek nincs, és akiknek nincs, azokat vissza kell fordítani. Tulajdonképpen ez a legfontosabb, a visszafogadási egyezménye kapcsán, és az óriási kihívás egyelőre számunkra. Hogyha megnézzük a legutóbbi adatokat, akkor láthatjuk, hogy az illegálisok összesen 36 százaléka 36%-ának esetében lehetett hatékonyan végrehajtani a visszafordítást és um, a nemzeti eljárások különbözőek a tagállamok között, és nagyon örülök, hogy ezzel az aspektussal kapcsolatban is lesz majd egy párbeszéd a jövő héten. A bizottság természetesen támogatja a tagállamokat, hogy az ilyen belső akadályokat fel lehessen számolni. Nagyon fontos az is, hogy az önkéntes visszatérés megvalósuljon. Ezt preferálja mind a bizottság, mind pedig a parlament, és ehhez nagyon komoly anyagi segítséget is lehet nyújtani a tagállamoknak tehát, hogy emberi módon visszaintegrálódhassanak a származási országukba. Ez rendkívül fontos, és ehhez is megfelelő finanszírozást kell nyújtani. Hogyha megnézem a tagállami adatokat, és önök is megkapták ezeket az adatokat. Igen, átfogó adatokról van szó, és remélem, hogy ez mindenki számára hozzáférhető. Ezek az adatok azután keletkeztek, hogy legutóbb itt voltam, és a legutóbb beszéltünk erről a témáról. Hogyha valakinek további információra van szüksége, akkor természetesen erre is van lehetőség valamennyire nőttek az adatok, 2010 ben 39 ezer volt, és most már 46 ezer 2016-ban, és hogy miért nő az önkéntes visszafordulások vagy hazatérések száma, Valószínűleg azért, mert mivel szigorúak a visszafordítási rendszerek, ezért nagyon sokan inkább azt választják, hogy önkéntesen visszatérnek. Persze így legalább elkerülhetik a kötelező visszafordításokat. A tagállamok egyébként nagyon sokszor azzal szembesülnek, hogy a származási országok illetékes hatóságaival nem megfelelő az együttműködés. Például az adott visszafordított személynek nincsen semmilyen hivatalos útlevele, akkor egy sürgősségi dokumentumot kell, hogy kiállítson a konzulátus, de sok esetben még az sem derül ki, hogy melyik országból származik az illető személy. Ilyen esetben nagyon fontos lenne, hogy a lehetséges országok konzulátusai együttműködjenek velünk. De vannak olyan konzulátusok, amelyek nem hajlandóak beazonosítani az érintett személyeket, hogyha attól tartanak, hogy ezeket a személyeket vissza fogják fordítani. Természetesen a tagállam maga dönteti el, hogy kiléphet be a területére, illetve ki tartózkodhat a területén. Ugyanakkor a partnerországokat emlékeztetnünk kell arra, hogy a nemzetközi jog értelmében vissza kell fogadniuk, kötelező, vissza kell fogadniuk a saját állampolgáraikat a nemzetközi jog értelmében. Több szuszaharai partnerünk például nem nem feltétlenül hajtja végre ezt a lehetőséget. A kotonói megállapodás 13. cikke egyébként nagyon erős jogalapot teremt az a visszafogadási egyezmények kapcsán az AKC országok irányába. Nagyon jó lenne, hogyha ezek a valóságban is megvalósulnának, és nagyon sok esetben feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy a jogilag nem kötelező érvényű visszafogadási megállapodásokkal mi történik. Ezek tulajdonképpen csak megismételnek olyan jogokat, amelyek a kotonói megállapodás 13. cikkében már amúgy is szerepeltek, és jogilag kötelező érvényel, úgyhogy nem tudom, hogy mi a szerepük ezeknek a jogszabályoknak vagy informális megállapodásoknak. Ugyanis minden egyes tagállam kötelező visszafogadni a nemzetközi jog értelmében a saját állampolgárait. Tehát ezekkel az emberekkel nem is tudom, hogy mi más történhetne, mint hogy kötelezően vissza kell, hogy fogadj, fogadja őket a származási országuk. A bizottság véleménye az, hogy az lenne a legszerencsésebb opció, hogyha a már létező nemzetközi megállapodásokat specifikus visszafogadási megállapodásokkal erősítenénk meg. De ez nem mindig lehetséges, ugyanis legutóbb is elmondtam már, amikor itt voltam, hogy itt különböző politikai érzékenységek érvényesülnek, és vannak olyan származási országok, ahol a származási országok vonakodnak attól, hogy visszafogadási egyezményt írjanak alá, itt nagyon rugalmasnak kell lennünk, és meg kell néznünk, hogy melyek azok az eredmények, amelyeket még esetleg elérhetünk. Természetesen nekünk maximálisan tartani kell magunkat az Európai Uniós joghoz, a nemzetközi joghoz, és az emberi jogok betartásához vagy védelméhez. Minden esetben országról országra, tehát esetről esetre kell eljárnunk, ugyanis vannak olyan közigazgatási együttműködések, ahol formális visszafogadási egyezmények vannak érvényben, de nem minden esetben. Két országról kell beszélnünk, amelyek a címben is szerepelnek, konkrétan Maliról és Afganisztánról van szó. Mali lesz az első téma, amelyre kitérek. Ez nagyon jó témája annak, amikor specifikus politikai érzékenységek érvényesülnek, és ezért rendkívül nehéz a helyzetünk. Az operatív eljárások betartásától el, ellépett Mali 2016. decemberében, és formális megállapodás aláírására sem került sor. Sajnos az Európai Unió részéről szerencsétlenül megfogalmazott tweetek is rontottak a helyzeten, és ezért formális megállapodásra végül is nem került sor az EU és Mali között. A mali hatóságok sok esetben hajlandóak együttműködni, például a Nigerben és Líbiában ragadt honfitársaik visszafogadása esetében, ugyanakkor sajnos az elmúlt év eseményei után további mali állampolgárok visszafogadására nem került sor. Afganisztán kapcsán azt tudom elmondani, hogy az EU-Afganisztán közös migrációügyi koncepció tulajdonképpen megfelelő módon halad. 2016. októberében lépett ez hatályba. 19 charterjárat indult 287 személy tért vissza Afganisztánba. A tagállamok ezt kielégítőnek találták, és az afgán hatósággal való együttműködésről is pozitívan nyilatkoztak. Megszületett az a fórum, amelyen a gyakorlati akadályokról vitát lehet folytatni és bár viszonylag kevés esetről van szó, de ezek hatékonyak voltak. Az összes visszafordítás Afganisztánba 1500-ról 2015-ben 8325-re emelkedett 2016-ban. És az illegális személyek esetében viszont nagyon nagy csökkenés valósult meg 2015 és 2016 között. Úgy gondolom, hogy ez is szerepet játszott a jó eredmények elérésében a bangladesiek vezették az illegálisok listáját, akik nem az afrikai régióból érkeztek, a mediterrán régióban. 2017 elején 9000 személyről volt szó. A bizottság oldaláról, tehát az EU oldaláról megegyeztünk Bangladessel a normalizált operatív eljárásokban, a személyek beazonosításában, illetve azok visszafordításában, akik nem kaphatnak menekült jogot, és nincsen joguk az Európai Unióban tartózkodni. A jövő év elején tudok majd beszámolni az eredményekről. Ginál kapcsán szintén volt előrelépés. Gondolom, hogy mindenki tudja, itt összesen 12 millió lakosról van szó, ugyanakkor a közép-mediterrán útvonalon felkerültek a top háromba, a visszafordítási ráta körülbelül 5% volt. Ebben az évben, júliusban viszont sikerült meg állapodni a visszafordítás jó gyakorlataiban, és ennek a megállapodásnak a keretein belül elindultak már a visszafogadások, és ahogy majd kapjuk az adatokat a megvalósításról, természetesen a jövőben erről is beszámolok majd. Etiópia kapcsán azt tudom elmondani, hogy a személyek beazonosításánál nagyon komoly akadályokba ütköztünk. Sokszor azt láttuk, hogy Etiópia teljes esetben, tehát teljes mértékben megtagadja a személyek visszafogadását, még olyan esetekben is, amikor önkéntes visszafordításról volt szó. Az elmúlt hónapokban tehát nagyon komolyan Etiópiára koncentráltunk, és most már vannak olyan jó visszafogadási gyakorlatok, melyek segítségével némi előrelépés történt. Nézzük a többi fontos afrikai országot. Elefántcsontpart, ez a harmadik helyen áll. Hogyha megnézték az adatokat, akkor láthatják, hogy kb. 5% a visszafogadá, a visszafogadás, tehát nagyon alacsony, és nem kaptunk egyelőre visszajelzést az elefántcsontparti hatóságoktól a kezdeményezéseinkre. Körülbelül ugyanúgy, mint Gána esetében azt tapasztaltuk, hogy az illegális érkezések száma folyamatosan növekedett az elmúlt években, tehát itt is azt javasoltuk, hogy jó gyakorlatokban kellene megegyezni, de hát várunk a gánai hatóságok válaszára. A gambiai demokratikus változások pozitív változások kapcsán fel tudtuk élénkíteni a párbeszédet, és hasonló megállapodásokra törekszünk tehát az AKC országok esetében a kotonai egyezmény 13. cikkét kell jogalapnak tekinteni. És hogyha tényleg csak rendkívül gyorsan megnézzük még azokat a területeket, ahol van formális visszafogadási egyezményünk, akkor elmondanám, hogy mi történt szeptember 7-e óta, amióta legutóbb itt voltam. Pakisztánról beszéltünk szeptemberben. Van egy közös visszafogadási bizottságunk Pakisztán esetében a belügyminiszterrel nagyon hatékony vitát folytattunk, és megnéztük, hogy mi a helyzet azokkal a pakisztániakkal, akik Görögországban tartózkodnak. Azt láttuk, hogy a jó szándék megvan Pakisztán oldalán, és létrehoztunk egy közös digitális platformot a Pakisztán belügyminisztériummal, amely valószínűleg a visszafogadási ügyek lezárását meg fogja gyorsítani, ez még egyelőre egy teszt stádiumban van. A keleti országok a nyugat-balkáni régióban, csak nagyon gyorsan mondom, mert tudom, hogy kevés az idő, itt magasak a visszafogadási adatok, 84% Ukrajnában, és a balkáni régióban is vannak olyan visszafogadási adatok, amelyek 100%-osak sőt, még a százszázalékot is meghaladják, vagyis hogy előző évekbeli személyek visszafordításáról van szó. Macedónia esetében szintén azt tudom elmondani, hogy példás az együttműködésünk a visszafogadás tekintetében, és körülbelül ugyanezt tudom elmondani Moldova kapcsán is, és akkor most nézzük Tunéziát, vagy nagyon fontos kérdés, különösen azért, mert itt vannak tunéziai barátaink. Azért is fontos Tunézia, mert hogyha megnézzük az adatokat, hogy hányan érkeztek Olaszországba csak októberben, azt látom, hogy 2788 személyről van szó, szóval ez majdnem az összes Olaszországba érkezés októberben 50%-a. Úgyhogy új párbeszédet indítottunk Tunéziával. November 28-án lesz a következő tárgyalási kör a vízumkönnyítés témakörében, illetve az EU-Tunézia visszafogadási egyezmények tekintetében, és remélem, hogy minél hamarabb be tudok majd számolni ezeknek az eredményeiről. Nigériával is folynak a tárgyalások, ezek 2016. októberében indultak el, de hát sajnos ezek egyelőre zsákutcába terelődtek. Természetesen más országokról is beszámolhatnék, lehet ezekről is kérdezni, de hát tudom, hogy nagyon kevés az időnk. Elnök úr, azért annyit még elmondanék, hogy nagyon nehéz a helyzet harmadik országok érdekeit megtalálni, és erre felhívni a figyelmet ezekben a tárgyalásokban rendkívül nehéz a visszafogadási egyezmények tekintetében. Az együttműködés, a partnerség mindig is a számunkra követendő megközelítés volt, és ez is marad. Azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk olyan ösztönzőket kitalálni az adott országok esetében, amelyeket tényleg erre az országra szabunk, és amely tényleg ennek az országnak az érdekeit képviseli, amely az ő érzékenységeiknek megfelel tudjuk, hogy számukra is kihívásokkal terhes idők ezek, hiszen sokszor nincsenek meg a megfelelő kapacitásaik. És végezetül szeretném még egyszer elmondani, hogyha bárki, bármelyik ország, bármelyik tárgyalás, vagy bármelyik megállapodás tekintetében további információt kér, akkor ezt természetesen elküldhetjük és hogyha érzékeny kérdésekről van szó, akkor akár zárt ülést is tarthatunk ezekről. Köszönöm. welcome. Köszönjük, Mordi úr. Én is üdvözlöm itt a tunéziai és marokkói parlamenti képviselőket akik eh, akiknek eh, szintén megadhatom majd a szót, hogyha már a többiek szó beszéltek. Örülünk eh, most, hogy ezen az afrikai héten itt vannak köztünk. Nos, van egy hozzászólók listája ehhez a fontos anyaghoz, ehhez a fontos témához. Nézzük, mindenki ott van-e rajta a listán.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 és majd uh, azt is szeretnénk, hogyha lenne ideje Mordjú úrnak, hogy válaszoljon. Holmeyer asszonyjal kezdjük. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a részletes áttekintésért, és azért is, hogy ezeket az elkötelezettségeket vagy megállapodásokat megemlített olyan országokkal, amelyekkel nem köttetett hivatalos megállapodás, de ezeket is megemlítette. Hát ezek a számadatok mindenféleképpen bátorítóak, az ügy előre halad. Valamennyien tudjuk, hogy a rendezett visszatérítési politika azt is szolgálja, és szeretném, hogyha pontosítaná, hogy jól értettem-e, hogy ugye itt az önkéntes visszatérésről is szó van, és kísérő intézkedéseket is végrehajtanak az önkéntes visszatérés érdekében. Hogy néznek ki ezek a kísérő intézkedések a konkrét részleteket illetően? Ugye olyan emberek is élnek nálunk részben, akik illegálisan vándoroltak be, és a visszatérés előtt állnak, felszólították őket a visszatérésre, őket célzottan megszólítják, az embercsempészkörök, hogy tűnjenek el az illegalitásban, és hát kriminális struktúrák áldozataival válhatnak, akik megpróbálják az ő helyzetüket kihasználni, ugye kétségbe vannak esve a hazájukba való kényszerű visszatérés kapcsán, és azért úgymond toborozzák őket bizonyos ágazatai a szervezett bűnözésnek, megpróbálják őket kihasználni bizonyos bűncselekmények végrehajtására. Van-e önnek tudata arról, hogy vannak intézkedések arról, hogy megakadályozzák az illegalitásba vonulást, az eltűnést ezen személyek esetében, illetve azt, hogy ezen személyeket kriminális célokra használják ki, mert ez a jelenség megint csak növekszik. Köszönöm szépen. Azt kérném, hogy mindenki maximum két percben kérdezzen ki, Enge asszony. Köszönöm, Claude. Azt mondanám először is, hogy nem értek ez egyet azzal, hogy a cél szentesíti az eszközt, hiszen ezek itt a parlament hatáskörője függenek össze a visszatérésnek. Mindenképpen intézményközi eljárást kellene követni, az együttműködés a harmadik országokkal, ez nem lehet független a parlament szerepétől. Ez nagyon fontos az egész munkánk szempontjából. Szeretnék ezután köszönetet mondani az ön készsége okán, amit mindig is mutatott a velünk való állandó párbeszéd kapcsán, ugyanakkor ne felejtkezzünk meg az eljárás módról, amely minket megfoszt a hatásköreinktől kvázi, és a tagállamok önkényes hatásköreit növeli pont olyan időszakban, amikor nagyon nagy szükség lenne a több Európára, a több szolidaritásra. Az emberi jogok, azok, akik nemzetközi védelmet kérnek, itt ez nem lehetséges az informális megállapodások útján nem lehet olyan megállapodásokat meghosszabbítani, amelyek megsértik az emberi jogokat, az alapvető szabadságjogokat. Két kérdésem lenne. Ugye a Marokkóval és Algériával való tárgyalások hol pontra jutottak, nincs előre lépés, Nigériával a visszatérés, Jordániával és Tunéziával hasonló tárgyalásban kötendő megállapodások kapcsán. Hogyan magyarázza a bizottság ezt a padhelyzetet? Ugye az afgán visszatérítésekkel ön, ön elégedetnek mutatkozott a bizottság, elégedett ezzel a helyzettel? Milyen valós garanciák vannak a visszatérések kapcsán? Ez összhangban áll az európai és nemzetközi joggal. Van egy nyomon következés olyan személyek kapcsán, amelyeket akaratuk ellenére térítettek vissza, és végezetül kérdésem, hogy van-e garancia arra, hogy ezen személyek részt vesznek -e egyfajta integrációs programba, amikor visszatérnek az országukba. Köszönöm. Um, Köszönöm, Cecil. Intfeld asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Mindez teljesen logikus akkor, hogy ha arról beszélünk, hogy a visszautasított menedékkérőknek vissza kell menniük oda, honnan jöttek, ezzel egyet is értünk, de a valóság ehhez képest eh, egyel bonyolultabb, mert eh, igazán én azt szeretném tudni, eh, ön azt mondja, hogy majdnem mindig lehetetlen ezekkel az országokkal visszafogadási egyezményt eh, megkötni. Eh, én látom, hogy ők miért nem akarják ezt megkötni, de én azt gondolom, hogy elég komoly eszközeink lennének arra, hogy kikényszerítsünk egy ilyet a gazdasági hatalmunknál fogva. Eh, ön azt mondja, hogy minden rendben van, mennek maguktól vissza az emberek, boldogan, és vannak reintegrációs programok, stb., de gyakorlatban ez hogy néz ki? Például visszaküldenek egy családot Afganisztánba gyerekekkel, aki gyerekek mondjuk valami európai országba, Hollandiába töltöttek már több évet, olyan lányok, akik itt nőttek fel, és aztán visszaküldik őket. Milyen életük lesz ezeknek? There, does the commission verify that? A bizottság utána néz ennek egyetértek Cecil Kiengével, hogy vannak jogi eszközeink, eh, és eh, úgy látom, hogy ez általános dolog, eh, nem csak ezen a területen, hanem más területeken is. A tanács a bizottság segítségével megpróbál a szerződéseken kívül megoldásokat találni. Nekünk megvannak ezek az eszközök, például a visszafogadási egyezmények, ezeknek megvan az oka, hogy egy ilyen eszközt létrehoztunk, azért, mert tartalmaz bizonyos garanciákat. Hogyan lehet lehet ezeket a garanciákat érvényesíteni a, a nem kötelező erejű visszafogadási módozatoknál, vagy nem tudom, hogy hívta őket. Milyen emberi jogi garanciák vannak például az emberi jogok vonatkozásában. Én tudom, hogy nem túl divatos az emberi jogokról beszélni, én mondjuk régi módi vagyok. Milyen garanciák vannak, és az Európai Bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy megfelelő jogi megállapodások szülessenek. Erről viszont nagyon keveset hallottunk. Köszönöm. Malen Björk követ. Thank you very much. Uh, nagyjából egyetértek azzal, amit itt elmondtak uh, a kollégák, de én is szeretnék általánosabb uh, megjegyzéseket is hallani azzal kapcsolatban, hogy a menedékjogi politikánk meg fog felelni az értékeinknek, és itt azt gondolom, hogy vannak aggodalmaink. A, egyre embertelenebbek a viszonyok Európában. Ki akarják rugni az embereket Európából, nem akarják beengedni, be akarják zárni azokat is, akik nem követtek el semmilyen bűncselekményt, ott akarják őket rekeszteni Líbiába vagy máshol. Eh, lehet, hogy eh, nem értünk többen egyet ezzel a dologgal. E, ami pedig a visszatérítést illeti, a toloncolá, kitoloncolást, azt gondolom, hogy e, önhatékonyságról beszélünk, pedig azt látom, hogy egyre kevésbé hatékony, erkölcstelen és kegyetlen. És akkor nézzük most a svéd gyakorlatot, e, ahonnan engem megválasztottak, és ott fiatalokat, akik 18 évet éppen betöltötték, elküldenek egy országba, Afganisztánba, ahol egyébként soha életükben nem jártak. Nem biztonságos ez az ország Franciaország, és nagyon sokan civil society to people taking care of these kids. Művészek és politikusok akarnak ezekkel a gyerekekkel eh, foglalkozni, és a kérdésem az, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy, eh, hogy leállítsuk ezeket a visszaküldéseket Afganisztánba. Mi a közös módszer arra, hogy, hogy eljárhassunk közösen? Mert úgy látom, hogy demokratikus ellenőrzés nincs. Mi parlamentként nem rendelkezünk beleszólással, és nincs -e a, például a biztonsági helyzet áttekintések valamilyen módja, miért nem állítják le a visszaküldéseket. A kollega beszélt eh, itt az emberi jogokról, a gyerek érdekeiről, vagy egyéb emberi jogokról. Az afgán miniszterek azt mondják maguk is, hogy nekik se tetszik ez a helyzet. Eh, mm, aztán mi van egy olyan szabályjal, hogy mondjuk olyan nem küldünk vissza embereket, ahol egyébként soha az életükben nem jártak. E, úgy tűnik, hogy e, nincs ellenőrzési jogunk ezen körülmények fölött, és éppen ezért nem is érezhetünk felelősséget. Ha pedig nincs felelősség, akkor visszaélések lesznek, és embertelenség lesz, és hat, nem hatékony, és erkölcstelen. Thank you. And Judith Sargentini, please. Judith Sargentini. Köszönöm, elnök e, úr hadd kezdjem akkor azzal, hogy megköszönöm a részletesebb információkra tett ajánlatát, és valóban ez, erről van itt szó, eh, eh, ahol a kicsit össze voltak keverve a dolgok, mert eh, összekeverték a fejlesztési együttműködést a visszafogadással, az ilyen eh, hivatalos megállapodásokkal és a nem hivatalos megállapodásokkal. Amikor az ön főosztályvezetője küld egy levelet, hogy azt mondja, hogy 14,9 millió eurót költünk a gambiai munkahelyteremtésre, az nem ránk tartozik, az egy másik szakbizottságra tartozik. Mi itt csak a visszatérítési megállapodásokkal foglalkozunk, és egyre nehezebben tudunk foglalkozni velük, mert informális struktúrák helyettesítik a formális megállapodásokat, és mi tényleg szeretnénk, hogyha önök jobban együttműködnének velünk ahhoz, hogy a felülvizsgálat felülvizsgálati, illetve felügyeleti jogkörünknek eleget tudjunk tenni. Az informális struktúrákat nem tudjuk ellenőrizni, mert egy informális elrendezés az nem teszi lehetővé például azt sem, hogy figyelemmel kísérjük, mi lesz azokkal, akiket visszaküldtek. Nem lehet egy informális megállapodást monitorozni. Egy informális megállapodás valójában nem rendelkezik semmilyen demokratikus felülvizsgálattal egyébként a fogadó oldalon sem. Nem hiszem, hogy az afgán vagy a máli kormány, vagy bármely más kormány a saját parlamentjénél tisztázza ezeket a dolgokat, és elmagyarázza, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akiket visszaküldtek. A mi részünkről mi azt szeretnénk, hogyha lehető legvilágosabban láthatnánk a helyzetet, amikor, amikor önök azt írják, hogy egyre kevesebb ország akart tárgyalni eh, velünk eh, hivatalos visszafogadási megállapodásokról, akkor jó lenne megértenünk eh, azt, hogy egyes országok mivel érvelnek, miért nem akarnak ilyet, mert később a levélben azt írják a hármas, harmadik oldalom, hogy a bizottság eh, az elefántcsoltpartnak, Gánának és Gambiának legjobb gyakorlatra tett ajánlatot. Eh, én nem értem, hogy miért nem hivatalos eh, visszafogadási megállapodást írunk alá velük, és ki döntötte el azt, hogy felajánljuk nekik az informális lehetőséget, miközben ugye a Libe E, e, részéről. Az én feladatom az lenne, hogy ezt megértsem, és önnek kérdéseket tudjak feltenni, de el se tudom kezdeni a kérdezést, mert nem látom a részleteket. Ami pedig a számokat illeti, örülök neki, hogy küld ön számokat nekünk, de ez a melléklet, ami azt jelenti, hogy visszatérítések e, a legfőbb harmadik országokba, ez a lista, és lehet, hogy nyilván ez nem tökéletes lista, például nincs benne Afganisztán, Afganisztán, Marokkó, Niger, Nigéria és Elefántcsontpart. Eh, a levélben szerepelnek adatok, de a függelékben nem. Kérem, hogy egyértelmű táblázatokat kapjunk. Eh, ezek a legsúlyosabban érintett országok. Tegyék be a függelékben. nem mondják azt, hogy Mauratánia és Indonézia a legproblémásabb országok, amikor tudjuk, hogy nem ezek a legproblémásabb országok, és akkor csak kiemeltem kettőt a hosszú listáról. Van még kérdésem, elnök úr, bár tudom, hogy nincs idő. E, Etiópia. Én úgy hallottam egy forrásból, úgy hallottam egy forrásból, sajnos már nagyon, sok, nagyon régóta beszél. Két rövid kérdést, ha megenged elnök úr most ellenőrzést folytatunk, nem a parlamenti ellenőrzési joggal élünk, de mindenki eh, két percig beszél, csak Judit, eh, ön pedig már négy perce beszél. De akkor gyorsan. Nos, nekem azt mondták Etiópiáról, egy forrás azt mondta, hogy eh, az európai részről van egy olyan követelés, hogy Etiópia 58 embert fogadjon vissza addig, amíg el nem kezdjük a fejlődési, fejlesztési e, tárgyalásokat. E, ezt egy forrás mondja, én nagyon érdekesnek hallottam, e, tudná ezt kommentálni, nagyon érdekesnek gondoltam, tudná -e kommentálni. Eh, jó lenne ezt a táblázatot tényleg átdolgozni, mert eh, sőt, hát én magam is felelősséget vállalok ezért, mert más formátumba érkezett, és lehet, hogy mi nem kezeltük jól itt a titkárságom. De Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, nagyon rövidre foghatom a mondandómat. Örülök, hogy megrendeztük ezt az ülést, és köszönöm a kapott információkat. Egy rövid kérdésem lenne. Az információk között, amiket kaptunk, szerepel, hogy Nigéria a legnagyobb ország, onnan a legtöbb illegális migráns érkezik, és az az ország, ahonnan az embercsempészek legtöbb áldozata kikerül nők és gyermekek mindenek előtt. Milyen intézkedéseket foganatosítanak? Vannak-e tehát kiegészítő intézkedések ezen embercsempészeti hálózat lebontása érdekében vannak-e? Tehát megoldások, hiszen nem elég, ha valamit megállapodtunk, megáll- megoldásokra is szükség van, módszerekre van szükség ezen hálózatok felderítéséhez. Azt hiszem, hogy tényleg ez a legfájóbb pont, itt mindenképpen megoldásra van szükség. Yes, thank you. Um, köszönöm és köszönöm ezt a lehetőséget, illetve az ön előadását is teljesen egyetértek azzal, hogy a vissza küldés a leggyengébb láncszem a politikánkban, és örülök, hogy be tudott számolni eredményekről is, de azért amit hallottunk, az mégsem volt nagyon bátorító. Köszönöm, hogy az illegálisan itt tartózkodó harmadik országbeli személyek visszatérés, térítése a kotonói megállapodásnak is része, illetve a befogadási kötelezettség a küldő országok részéről. Eh, Sophie Intvelthez kapcsolódva lenne egy további kérdésem, hogyha megnézzünk egy olyan országot, mint Gána, ahol mi vagyunk a legnagyobb donorok, fejlesztési segélyeket adunk, és nagyon fontos kereskedelmi partnerei is vagyunk Gánának, mégis úgy tűnik, hogy nem tudjuk elérni azt, hogy valami olyan eljárás, eljárás eh, szülessen. Eh, Tehát fölvettük a kapcsolatot, de nem válaszolnak, ha jól, jól értettem, ezt mondta. És ezt mi most elfogadjuk, mint normális eh, nem lenne lehetséges egy ilyen országra nyomást gyakorolni minden rendelkezésre álló eszközzel mert azt mondani, hogy, hogy hát megpróbáltuk, de nem válaszolnak, ez, ez nem elég. Tehát úgy tűnik, az ilyen országokra több nyomást kell gyakorolni. És aztán ott vannak azok az országok, amelyekkel formális megállapodás van, legyen szó mondjuk Pakisztánról. Engem nagyon meglepett, hogy a görög szigeteken járva azt láttuk, hogy ilyen iszonyatos számú pakisztáni migráns tartózkodik ott, akik, akiknek a menedékkérelmét elutasították, szerte még mindig ott vannak, és úgy látszik, hogy könnyebb őket visszaküldeni Törökországba, mint Pakisztánba, noha elvileg van megállapodásunk Pakisztánnal. Ott mi a probléma, és mit lehet tenni ennek érdekében az online fórumon kívül, amiről beszélt és aztán kicsit elkanyarodva a mai témától, vagy túlterjeszkedve azon, milyen további lépésekre van szükség az európai oldalon ahhoz, hogy ezek a dolgok könnyebben, olajozottabban működjenek. Tehát például felülvizsgálata a visszatérítési irányelvnek, a Returns Directive-nek hogyan lehetne további lépéseket megtenni. Köszönöm, mielőtt megadom a szót, visszadom a szót Morgyi úrnak, a tunéziai és a marokkói delegáció itt tartózkodó tagjai közül egy-egy személynek eh, adnék lehetőséget. Arabul is beszélhetnek Khadija Ziani, a marokkói parlament eh, polgárjogi bizottságának eh, tagja. Ön kap először szót, két perc erejéig. شكرا سيد الرئيس وكذلك نشكر من هذا المنبر البرلمان الأوروبي على تنظيمه لهذا الأسبوع الأفريقي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 a képviselők, és aztán francia tolmácsolás lesz. Aki beszél arabul, vagy ért arabul, az persze előnyben van a többiekkel. Elnézést kérek, Ziani asszony, folytassa. المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي يعد بلدا مستقبلا للهجرة سواء من أفريقيا أو من بلدان أخرى وهكذا يتعاطى المغرب مع ظاهرة الهجرة من خلال ثلاث مستويات المستوى الأول يهم الإدماج الاجتماعي ومواكبة مغاربة العالم والهجرة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 Shukran, Mrs. Ziani, um, and we get the translation now. Shukran, uh, asszonyom, és akkor most franciára lesz uh, tolmácsolva a dolog. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de prime abord... Hölgyeim és Uraim, ennek úr, először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy megadta a lehetőséget, hogy egy ilyen nagyon fontos témáról szóljak. A migráció egy emberi gazdasági kutás csapás, és Marokkó stratégiai földrajzi helyzetére tekintettel, amely egyfajta tranzit ország az afrikai országokból vagy közel-keletről irányuló migráció esetében megpróbálta elkerülni országunk ezt a csapást három fő ö, témát, illetve az első a szociális integráció és a külföldön élő marokkóiak nyomon követése, a kulturális örökség előmozdítása révén és a szociális szolgáltatások biztosítása révén. Itt van a nagy projekt, a fenntartható fejlődést, illetve országunkban a második téma. Egy világos stratégia humanitárius felépések, felelős és globális jelleggel, marokkó intézkedéseket foganatosított. Több mint 23 ezer illeges migráns regularizációja érdekében, hogy valamennyi jogot élvezhessenek a szociális szolgáltatások, egészségügy, lakhatás, képzés, szakmai beilleszkedés és a többi területén. Ez a marokkai királyság elkötelezettségét tükrözi az ENSZ ajánlások migrációs fejezetét illetően. A harmadik témakör, Marokkó szerepére vonatkozik az illegális migráció elleni küzdelemben. Az európai országok felé irányuló migrációról van szó, itt egyfajta zsandár szerepről van szó. A legutóbbi statisztikák szerint Marokkó több mint 50 ezer illegális határétlépési kísérletet hiúsított meg Spanyolország irányában 2017 folyamán és itt több mint 80 ö, embercsempész hálózat lebontásáról is szó van. Marokkó ö, együttműködés a Spanyolországgal példamutató ezen a területen. Itt vannak az új elkötelezettségek. a globális fejlesztés céljával, a win-win helyzet létrehozása érdekében nagyon jelentős növekedési rátánk volt az elmúlt évben, és a szerepünk a mediterrán, mediterránium térségében is hozzájárulhat a migráció által felvetett problémák megoldásához, hogy küzdjünk az illegális migráció ellen. Még inkább meg kell erősíteni a biztonságot a Mediterránum mindkét partján. Rik Khalifa úr következik a tunéziai parlament részéről, és ezt is majd később tolmácsolják. Mr. Khalifa? Khalifa úr, önél szó. Okay. Khalifa úr nincs a teremben. Akkor uh, Morgyú úrnak adom meg a szót, uh, hát uh, kiszaladtunk az időből. Elnézést kérek Morgyú úrnak is, akkor így kell egy kis idő arra, hogy válaszoljon. Elnézést kérek a kollégáknak, akik már a következő napi rendi pont miatt érkeznek. Gálasszonynak is, Gálasszonytól is. Akkor megpróbálok válaszolni ezekre a felvetésekre, és kezdeném egy elvi kiinduló állásponttal, egy szakpolitikai választással, ahol csak lehetséges, és nagyon világosan akarok fogalmazni. A bizottság részéről nagyon erősen preferáljuk azt, hogy szülessen egy visszafogadási megállapodás, egy hivatalos megállapodás, ami ellenőrizhető a különböző eh, szerződési eh, eljárások alapján. A nagy kihívás az, hogy nem mindig találunk megfelelő eszközt arra, hogy a partnerünket rábírjuk arra, hogy egy ilyen megállapodás kössön velünk? Van olyan, hogy a diaszpóra a az érintett országban nagyon erős a parlamenti szerepe, tehát eh, eh, emellett a visszaküldött pénzek eh, is komoly súlya lesnek a latba, E, illetve e, az EU részéről sem sikerült egy e, olyan érdekes, konszolidált ajánlatot letenni az asztalra. Ugye mi az, amit az EU legális migrációként ajánl, vagy javasol, ezt kérdezik állandóan. A, mi a Home főigazgatóságnál erre is akarunk koncentrálni, tehát a preferencia az, hogy hivatalos megállapodás legyen. Ahol nem sikerül formális visszafogadási megállapodást kötni, ott az afrikai partnereink már most kötelezettek jogilag a kotonói megállapodás 13. cikke alapján, hogy visszafogadják a saját állampolgáraikat. És akkor nézzük, hogy mik ezek az informális eh, módszerek. Eh, először is ugye ezek nem kötelező érvényű eh, jogi megállapodások nincsen, nincsen jogi értékük, nem teremtenek kötelezettséget sem és jogokat sem a nemzetközi jogok alapján, jog alapján hanem csak a közös érdekeket azonosítják, és mondok, egy példával lehet talán tisztázni. Például az eljárás időtartamát határozzák meg, hogy mennyi idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy azonosítsák az adott személyt, dokumentációt állítsanak ki a részére, megszervezzék a visszaküldést, akár charterjárattal is, azonosítási missziók hogyan történjenek, és milyen mechanizmusok válaszokra van szükség az esetleges felmerülő problémák megoldására. Ezek nem jogok a jogi értelemben, hanem egész egyszerűen csak következményei a kotonói megállapodás 13. cikkének. Ezzel próbáljuk elérni a partnerországaink hajlandóságát, hogy együttműködjenek velünk. Hogyha önök úgy gondolják, hogy nem kapnak megfelelő információt ezekről az informális megállapodásokról, akkor tartsunk egy zárt üléses, zárt ajtós ülést, és, és megkapják az összes információt, amire szükségük van bármikor. Akkor most válaszolnék a konkrét felvetésekre, Holmeier asszony kérdésével kezdeném. Mindig megpróbáljuk az önkéntes visszaküldést, az önkéntes visszatérést preferálni. Tehát vannak ilyen visszatérési csomagok, amelyekben eh, néha az IOM is együttműködik velünk. Eh, ezek a csomagok eh, két dolgot akarnak elérni, hogy méltósággal hazatérhessen, és legyen egy kis pénze, hogy visszaintegrálódhasson abba a közösségbe, ahonnan jött, és eh, ezek a csomagok eh, az egész tágabb értelemben vett közösséget is tudják támogatni. Erre rendelkezésre állnak pénzek, Etiópia vonatkozásában van egy eh, olyan csomag, amely 25 millió eurót tartalmaz a méltóságos visszatér, méltóság teljes visszatérítésre, eh, visszatérésre eh, Malinál eh, és Pakisztán Bangladesnél is vannak ilyenek, ez utóbbi két országnál 90 millió euróról van szó. Tehát ezek a pénzek arra alkalmasak, hogy ezek az emberek visszatérjenek méltósággal és visszailleszkedhessenek a saját közösségükbe. Ezeket a projekteket az IOM is támogatja. Kienge asszony, ön azt kérdezte, hogy mi a, milyen nehézségek vannak Marokkó és Tunézia viszonyában, viszonylatában. Itt a harmadik országok beli állampolgár klauzula az, ami gondot okoz. Itt igazándiból ezeknek az országoknak azokat is vissza kellene fogadniuk, akik nem tunéziai vagy marokkói állampolgárok, a tagállamok ragaszkodnak hozzá, hogy ez így legyen, és ez az egyik legnehezebb probléma, amit egyébként valószínűleg majd csak a tárgyalások legvégén lehet megoldani, ha egyáltalán lehet. Intfelt asszony valóban többet kell gondolkozni azon, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy legális megállapodások szülessenek. Az igazságügy miniszterek is egyetértenek ebben, és erőfeszítéseket tesznek, e, és e, egyes országoknak már most tettünk nagyvonalú vízumajánlatokat. E, más esetekben meg kell vizsgálni, hogy milyen nyomásgyakorlási eszközzel rendelkezünk. Talán azt önök sem támogatják, hogy nem adunk adunk fejlesztési támogatást akkor, hogyha nem működnek együtt, mert valójában az lehet, hogy így újabb hullámot indítanál inkább. E, e, ott esetleg e, a preferenciális utazási lehetőségeket kellene visszanyesegetni az adott rendszer magasrangú képviselői vonatkozásában, amely vagy a kereskedelmi preferenciákat megvizsgálni, vagy a további támogatások körében lehetne nyomásgyakorlási eszközt találni amelyel ösztönözni tudjuk pozitívan a partnereinket arra, hogy kössenek velünk ilyen megállapodást, és ez tényleg mindenkinek jobb lenne, hogyha ilyen eh, hivatalos megállapodások születnének, ami Afganisztánt illeti. Azt látjuk, hogy eh, az afgán menedékkérők eh, körülbelül 30%-át tartják a tagállamok valóban menekültnek, vagy bármifajta védelemre jogosultnak. Nehéz ezt eldönteni, de megvizsgálják a tagállamok Afganisztán egyes régióiban a helyzetet, mert vannak ott stabil régiók is, és ez egy körülmény, amelyet a döntésnél figyelembe vesznek a tagállamok. Be kell vallanom, hogy én olyan esetről nem is hallottam, hogy Afganisztánba visszaküldtek ezen megállapodás alapján olyan embert, aki már régóta Európába élt, pláne nem családdal együtt. E, ilyen esetről egyszerűen nem tudunk. Megkérdeztem a kollégát is. Olyan esetről tudunk, hogy hosszú távú itt tartózkodót ezen e, rezsim alapján visszaküldtek. Az egy olyan személy volt, aki büntetőeljárásnak volt az alanya. E, egy gyerekes családot, akik már integrálódtak, voltak és visszaküldtek, ilyenről nem tudunk, és a kollega se tud, ezt direkt megkérdeztem. E, Sargentini asszony vetette fel, nem Bjork? E, Sargentini asszony vetette fel ezt a kérdést. Bjork asszony utalta, e, utalta a függelékre. Sajnos az adatátvitelnél volt probléma. Nagyon részletes adatokat küldtünk minden országgal kapcsolatban, de a, a tana... Sargentini asszony vetette fel valóban. Mi a titkársággal ezt tisztáztuk, és ezeket az adatokat eh, beleértve az ön által eh, felvetett eh, országokat, és ez az ezekkel kapcsolatos adatokat is majd újra átküldjük, ami Etiópiát illeti, volt-e olyan, hogy 58 ember visszafogadásához kötöttük a fejlesztési támogatás kifizetését. E, ilyenről nem tudok, hogy ilyen durván éltünk volna az ösztönzéssel, e, de pozitívan valóban próbáljuk e, noszogatni őket. Niger esetében például komoly pénzt állítottunk rendelkezésre ahhoz, hogy hogy az integrációját a visszafogadott embereknek segítsük. Ami pedig az embercsempészetet illeti, ez megint egy nagyon fontos téma. Nagyon jó az együttműködés egyes partnerországokkal. Nézzük Nigériát. Ott van egy együttműködési platform az embercsempészek ellen, és most közös vizsgáló csoportokat és joint investigation tímeket is létrehozunk Nigériával, információt cserélünk, és megpróbáljuk az embercsempész hálózatokat megcélozni, voltak már sikerek. Az Interpol, Europol, Európai Határőrügynökség, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróság közösen leültek a közelmúltban, és megnézték azt, hogy hogyan lehet ezeket a hálózatokat jobban megcélozni, akik akik kizsákmányolják ezeket az embereket, a legkiszolgáltatottabb emberekkel kereskednek. és akkor volt még egy kérdés milyen eszközökkel vesszük fel a kapcsolatot a partnerekkel. Minden egy minden eszközzel gyakorlatilag, mert nekik van egy olyan kötelezettségük, amely szerint, hogy amely szerint, hogyha egy olyan polgár, aki nálunk nem jogosult védelemre, azt vissza kell eh, fogadni. Eh, nyilván a non-refoulementra tekintettel. Tehát minden eszközt megragadunk annak érdekében, hogy a tagállamokat segítsük ennek elérésében. Eh, és hogyha mondjuk Pakisztánt nézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok praktikus akadálya van annak, hogy a gyakorlatban megvalósuljon a visszaküldés. Például eh, a saját jogszabályunk eh, nem teszi lehetővé, hogy egy embert mennyi ideig lehet fogvatartani, mielőtt visszaküldik, és ez alatt nem érkeznek meg a dokumentumok eh, tipikusan, vagy administratív akadályok vannak a visszafogadó ország részéről, Amennyiben itt nem lennének problémák, akkor egy nagyobb számú eh, legális ember lehetne befogadható. És az EU részéről el kell gondolkozni ezeken, illetve a tagállamok részéről is. Például sokkal hatékonyabb eh, menekültügyi eljárásokra van szükség, amelyek jobban összekötik, eh, összehangolják a menekültügyi eljárást a visszaküldési eljárással. Eh, és itt akkor most abba hagyom, de bármikor szívesen visszajövök, és beszélek ezekről a konkrét eh, intézkedésekről. Sofia, tudom, hogy még lenne kérdés, de messze messze túlléptünk a kijelölt időn. Persze, ez egy nagyon vitatott kérdés a visszaküldési megállapodások. Az informális megállapodásoknak a, a mennyisége növekszik. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez a parlament előjogait sérti. De szerintem elhangzottak a legfontosabb kérdések. Sophie, nagyon gyorsan, nagyon gyorsan, jó? Mi a kérdés? Nagyon idegesítőnek tartom, hogy nem kapunk választ néhány fontos kérdésre, és ez az ellenőrzés. Nem fogadom el, hogy csak zárt ajtók mögött kapjunk választ egy kérdés, amire például nem válaszolt, az az, hogy hogyan garantálja és hogyan igazolja azt, hogy az emberi jogi standardokat figyelembe tartják. Mert egy pillanatig sem hiszem el, és akkor Léne úrra is reflektál, vagy ha megnézzük ezeket az országokat, a listát, egy pillanatig nem hiszem el, hogy az Európai Uniónak ne lenne ráhatása ezekre az országokra, hogy rábírja venni őket, hogy legális, formális visszafogadási megállapodást kössenek. Na erre még válaszoljon akkor igazgató helyettes úr. Nagyon szívesen. Akkor nagyon egyértelműen akarok fogalmazni. A visszaküldés, amit egy ilyen informális keretben foganatosítunk, mint ahogy bármilyen más visszatérítés, vagy visszaküldés, az, az természetesen mindenfajta eh, non-refoulement elv és fellebbezési jog tárgya. Tehát minden egyes ilyen visszaküldés az fellebbezhető az adott országok törvényeinek megfelelően, és azok az országok, amelyek ilyen visszatérítési döntést hoznak, visszaküldési döntést hoznak, azok utána jogilag a normális rend szerint elszámoltathatóak. Elnézést kérek, ha nem válaszoltam, próbáltam rövidre fogni a választ. Eh, nyilván a formális eh, szerepünket semmi nem helyettesítheti, és én ezt ki is mondtam a, az üzenetekben, az írásos eh, üzenetekben, amiket önök is láttak, és nagyon jogosak voltak ezek a kérdések és felvetések az informális ellenőrzési lehetőségekkel kapcsolatban. Nincs most idő, hogy ezt az egészet újra lejátszuk, de a szeptemberi és a mostani beszélgetésünkből is kiderült, hogy nem tartjuk jónak, hogy a formálist az informális helyettesítse, e, és ennek ellenére megfogadjuk azt a javaslatot, hogy esetleg zárt ajtók mögött megbeszéljük. Persze nem helyettesíti, majd a koordinátoroknál megbeszéljük, jó? Csak szeretném, hogyha a kommunikáció továbbra is folyamatban lenne. E, természetesen nem fogadjuk el, hogy sérülnek az előjogaink, Szeretném, hogyha önöknek továbbra is kérdéseket lehetne föltenni. Köszönöm még egyszer a kollégáknak a tényleg határozott és kemény kérdéseit. Én már a levelezésben is nagyon egyértelművé tettem, hogy nem elfogadható a parlamenti előjogok ilyen sérelme. Kollégáknak köszönöm a türelmet, tudjuk, hogy hol vannak a problémák. Köszönöm, hogy eljött, és ilyen részletesen beszámolt Gál asszony most átveszi az elnöki ülést, elnöki levezető szerepet. Uh, uh, Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Kettő pontunk van még a napirenden, és utána 6 órakor szavazni kell, úgyhogy ötödik sebességbe kell kapcsolnunk. A következő napirendi pontunk központi rendszer létrehozása a harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítő és támogató információk birtokában lévő tagállamok azonosítása céljából. Az irányelv 2016-os, a LIBE a mandátumát 2016. június 29-én fogadta el az előadó, Timothy Kirkop volt, de szükségét látjuk annak, hogy az új lenyomatok közös tárolására vonatkozó centralizált rendszer kapcsán a bizottság egy kiegészítő aktust is elkészítsen, és akkor megadom a szót Dalton úrnak, illetve elnézést nem Dalton úrnak, hogyha itt van, akkor neki. Igen, igen, itt vagyok végül, mégis sikerült eljönnöm, bár nem ez volt a papíron, de mégiscsak itt vagyok. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy az információ megosztást lehetne javítani, a tagállamok közötti együttműködést és általánosságban a terrorizmus elleni harcot és a bűncselekmények elleni harcot. Nagyon fontos, hogy tudjuk a bűnügyi nyilvántartási adatokat, de természetesen a magánélet védelme és az adatvédelem is fontos. A közös elismerés és a bizalom kell, hogy övezze az igazságügyi együttműködést az Európai Uniós állampolgárok, illetve a harmadik országos állampolgárok adatairól is beszéltünk már. Na most a bizottság javaslata azt hiszem, hogy nem hoz különösebb változásokat. Van az ECRIS irányelv, amely a legfontosabb nyitott kérdéseket lezárja, tehát úgy gondolom, hogy most ebben a stádiumban nincs szükség arra, hogy politikai kérdéseket nyissunk meg. Tehát itt van az ECRIS irányelv, itt vannak a közös adatbázisok, ahol a bűnügyi nyilvántartás szerepel minden egyes olyan harmadik országbeli állampolgár esetében, aki az Európai Unió területén tartózkodik. Tehát természetesen én azt a megközelítést alkalmaztam, hogy a parlament mandátumához kell igazodnunk az ECRIS irányelv kapcsán, hiszen ez a két kérdés párhuzamosan kerül majd a tanács elé. Vannak azért módosítások néhány esetben, úgy gondolom, hogy mivel érzékeny személyekkel is dolgozunk, többek között gyerekekre, itt különösen oda kell figyelni az adatokra. Maximálisan meg kell bíznunk az oktatásban, vagy az egészségügyben, illetve más nevelő és ápoló munkakörben dolgozó személyekben. Tehát minden egyes olyan adat, ami befut ebbe a nemzetközi adatbázisba, megbízható kell, hogy legyen, be kell, hogy kerüljön a közös bűnügyi nyilvántartásba, és csak annyira megbízható ez a rendszer, amennyire maguk a bekerülő adatok megbízhatóak. Tehát a rendszer megbízhatósága az adatok megbízhatóságával megegyező. Az adatvédelem szempontjából kellett még tisztázni néhány dolgot, illetve kell szólnunk az ártatlanság véleméről, az igazságos tárgyaláshoz való jogról, és az ECRIS nemzeti adatbázisainál illetve a hírszerzések adatbázisainál megfelelően össze kell hangolni ezeket az adatbázisokat. A a van találat, nincs találat, hit, no hit rendszert megfelelőképpen kell alkalmazni, illetve a diszkriminációs szabályoknak is meg kell felelni. Megfelelő hozzáférést kell biztosítani az érintett személyek számára, és hogyha megnézzük ennek az új adatbázisnak a jövőbeli felhasználását, akkor azt tudom elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ez a lehető leggyakorlatiasabb legyen. Itt az arcképek felvételét is javasoltam, akkor, hogyha ezt a tagállamok begyűjtötték és tárolják ezeknek az adatbázis felállásakor, vagy operatívvá válásakor már benne kell lenniük a rendszerben. Itt természetesen figyelembe kell venni mindazt, amiről az irányelv már szólt. A kollégám, aki régebben ezzel az irányelvel foglalkozott, már megvizsgálta a tagállamok álláspontját, és nekem pedig néhány konkrét kérdése menne azzal kapcsán, annak kapcsán, hogy az Európai Uniós állampolgárokat be kell levonni, vagy sem, hiszen akkor tulajdonképpen egy bűnügyi nyilvántartás lenne az EU-s és a harmadik országos állampolgárok között, és akkor nem lenne megkülönböztetés, nem lenne két típusú Európai Unióban tartózkodó személy, illetve a személyazonossággal való visszaélés ellen is hatékonyabban fel tudnánk lépni hogy legyen-e magukat a bűncselekményeket tartalmazó lista és a hozzájuk köthető büntetéseket tartalmazó lista, erről azt hiszem, hogy nem itt kell feltétlenül beszélnünk. Az Európai Uniónak nincsen harmonizált bűnügyi vagy harmonizált szankció vagy büntetés rendszere, ez nyilván némiképp korlátozza a fellépést. Várom a jövőbeli együttműködést, és természetesen a kollégák és az árnyék jelentéstevők hozzászólását is. Köszönöm szépen, Dalton úr. Hárman szeretnének hozzászólni. Dajon úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen az előadónak is a bevezető szavakat. El kell mondanom, hogy általánosságban egy ilyen általános adatbázis harmadik országos állampolgárok bűnügyi nyilvántartásával kapcsolatban járhat ugyan előnyökkel, ugyanakkor azért megfogalmaznék néhány kriticizmust a bizottság irányába, amiket az előadó nem mondott el, például a 3G fogalom meghatározása, hogy ki is a harmadik országbeli állampolgár. Na most van már egy rendszerünk, az Európai Uniós állampolgárok kapcsán, ahol a tagállamok egymásnak feltetnek kérdéseket, és van egy közös harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó rendszer. Ugyanakkor nem látom semmilyen indokát annak, hogy diszkrimináljuk azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akik egyben EU-s állampolgárok is, tehát akik kettős állampolgársággal és két útlevéllel bírnak. Ebben a tekintetben a 3G-nél módosító indítványra van szükség, tehát ki kell vennünk innen azokat a személyeket, akiknek van Európai Uniós állampolgárságuk is. Aztán az ötödik cikknél minden egyes elítélt harmadik országbeli állampolgár szerepel a szövegben, de az, hogy elítélték, az mondjuk egy kicsi pénzbüntetéstől szabadságvesztésig terjedhet. Szerintem ennek a rendszernek egy kis pénzbüntetésre nem kellene kiterjednie, tehát azokra a bűncselekményekre kellene, hogy vonatkozzon, amelyeket szabadságvesztéssel büntetnek. Tehát az ennél kisebbeknek nem kellene itt szerepelniük. Természetesen mindez attól függ, hogy mennyire szeretnénk vagy nem szeretnénk túlterhelni a rendszert. Az arcképek kapcsán emlékszem még azokra az időkre, amikor azt mondtuk, hogy mennyire érzékeny adatok az új lenyomatok, de hogy mégiscsak szükség volt ezekre, mert ez egyértelműen alkalmas egy személy beazonosítására. Most már tudjuk, hogy ez nem feltétlenül így van, és hogy most már az arcképre is szükség van, de ha megnézzük a hetedik cikket, az első paragrafus végét, akkor azt látjuk, hogy bűnügyi eljárásban lehet kérelemmel fordulni az adatbázishoz, vagy pedig a nemzeti jog értelmében lefolytatott eljárásra, ami nem feltétlenül bűnügyi eljáráshoz kötött. Hát akkor ez tulajdonképpen bármi lehet. Itt ezt a mindenféle egyéb indokot pontosabban meg kellene határozni. Aztán itt van az Europol, az Eurojust és a velük való együttműködés. Kérnék némi magyarázatot az előadó részéről, hogy miért annyira fontosak ezek az intézmények, valamint konkrétan az, hogy közvetlen hozzáférésük legyen, és hogy miért kellene az ő, miért kellene ezt a hozzáférést, közvetlen hozzáférést a parti őrségre is kiegészíteni. És végül volna még egy utolsó kérdésem a tizedik cikknél, tehát itt végrehajtási aktusokról van szó. Az előadó minden egyes bizottság által felsorolt elemet végrehajtási aktusnak tart, és egyet sem delegált aktusnak, ha jól értettem. Albrecht képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék én is kitérni arra, ami már az imént elhangzott, hogy a megközelítés jó és fontos. és megismételném azokat, amiket a Dejon képviselő már elmondott a hatály kapcsán, tehát tulajdonképpen támogatnám azt, ami már elhangzott. Egy olyan rendeletről van szó, amely diszkriminálja azokat az Európai Uniós állampolgárokat, akiknek van egy nem Európai Uniós állampolgárságuk is. Én úgy vélem, hogy ez jogtalan és elfogadhatatlan. Mindenképpen ki kell őket venni ebből a pontból, és én magam is be fogok nyújtani egy módosító indítványt, egyébként az alapszerződésekkel is, ez teljesen összeegyeztetetlen, valójában, nem is értem, hogy a bizottság hogy javasolhat ilyesmit. Ami az arcról készített képeket illeti, egyetértek azzal a véleménnyel, mely szerint Eddig arról volt szó, hogy amennyiben van új lenyomat, akkor annak elégségesnek kell lennie, és nem kellene ezt kiegészíteni más biometrikus adatra. Tehát az új lenyomat elégségesnek tekintendő. Ennél többre véleményem szerint nincs szükség, ezért az arcképek felvételét ellenzem, vagy legalábbis kérném az előadót, hogy itt a hatályt némiképpen tudjuk korlátozni. Illetve van még néhány kisebb kérdés, amelyen nem értek egyet. Például nem vagyok száz százalékig biztos abban, hogy a Frontexnek közvetlen hozzáférést kell biztosítani, hiszen nem bűnügyi vagy nem bűnüldöző hatóságról van szó de ezekről a pontokról szerintem az árnyék jelentéstevői üléseken fogunk majd tudni beszélni. Köszönöm szépen, Intvelt asszony! Angelike Linár az áldés árnyék jelentéstevő, de nem tud itt lenni, úgyhogy az ő nevében szeretnék hozzászólni. A harmadik cikkes megjegyzéseit nem is olvasom fel, mert az előző két hozzászóló véleményét tükrözik. A következő pont az, hogy az indokolásban megjelent az, hogy a biztonsági kérdéseket kell megoldani, illetve politikai akaratra van szükség az európai az Európát sújtó terrorcselekmények megállítására. Az ECRIS TCN tulajdonképpen úgy indult el, hogy nem készült el a szokásos hatástanulmány, ezért nem tudjuk, hogy a decentralizált ECRIS illetve a centralizált ECRIS TCN milyen hozzáadott értéket képvisel majd a terrorizmus elleni harcban. És az indokolásban hiányoznak azok a példák, amelyekben láthatnánk, hogy a migráció, illetve a menekültek kérdésében esetleg nem lesznek-e ezzel kapcsolatban problémák, illetve hogy a gyermekekre ez nem lesz majd negatív kihatással. Éppen ezért Linár asszony módosító indítványt fog benyújtani, hogy a biztonsági szint semmiképpen se csökkenhessen és két dolgot szeretnék elmondani a saját nevemben, bár nem vagyok szakértője ennek a témának és ennek a jelentésnek. Amikor a Schengeni információs rendszerről beszéltünk, és harmadik országos, harmadik országbeli személyek elítélésére harmadik országban, akkor szeretném megkérdezni, hogy hogyan teszünk különbséget az olyan ítéletek között, amelyek indokoltak, és olyanok között, amelyek politikai indítatásúak. mondjuk egy olyan bíróságon született döntések, amelyek részrehajlóak és politikailag motiváltak. A másik kérdésem az új lenyomatokra vonatkozik. Éppen ma készítettem el egy parlamenti kérdést azzal kapcsolatban, hogy a holland hatóságokról kiderült, ez tulajdonképpen tegnap derült ki egy sajtóhírből, hogy nem használják azokat az új lenyomatokat, amelyeket az útlevelek tartalmaznak. Tehát sokszor a repülőterek nem is rendelkeznek olyan berendezésekkel, amelyekkel ezt tudnék, tudnák ellenőrizni. Emlékszem, hogy mindenki azt mondta, hogy vége a világnak, hogyha nem lesznek benne az új lenyomat adatok az útlevélben, akkor összeomlik a világ, aztán utána meg kiderül, hogy nem is használja ezt Hollandia, illetve gondolom, hogy több más tagállam sem. Ezek már tíz éves szabályok, és még ezeket sem hajtjuk végre, úgyhogy talán előbb ezeket hajtjuk végre, mielőtt újabb költséges intézkedésekbe kezdünk. Csáki úr! Önök asszony, az Európai Néppárt nevében egészében egyetértek a bizottság eh, rendelettervezetével. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a néppárt volt tavaly az egyedül olyan frakció, amely küzdött a centralizált rendszerért. Örülök, hogy végre ez eh, többségi véleményé vált. Fontosnak tartom azt is, hogy a Frontex is hozzáféréssel rendelkezzen az ECRIS TCN rendszerhez. Egy kérdésem lenne a bizottság felé. Szeretném a bizottság álláspontját kikérni olyan harmadik országbeliekkel kapcsolatban, akik vagy uniós állampolgársággal is rendelkeznek, vagy uniós tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Én magam úgy gondolom, hogy a rendszer ki kellene terjeszteni olyan harmadik országbeliekre is, akik épp turistaként, vagy bevándorlóként, vagy más hasonló célból tartózkodnak az unió területén és bűncselekményt követtek el. A többi technikai kérdést nem fogom megismételni, csatlakozom a kollégák véleményéhez. Köszönöm szépen. Thank you. I'm turning to the commission and... Köszönöm szépen. A bizottsághoz fordulok, és azt szeretném kérni, hogy maximum két percben legyenek szívesek hozzászólni. Well, I mean, um, the commission very much... Köszönöm szépen. A bizottság részéről maximálisan támogatjuk az önök munkáját, különösen a szakbizottság munkáját és javaslatát. Ezt jelen pillanatban most fogjuk lezárni ezt a munkát. Nagyon fontos, nagyon szükséges szövegről van szó, amely egy olyan űrt fog betölteni, amely a kezdetektől fogva létezett. Tehát úgy gondoljuk, hogy a centralizált rendszer alkalmas lesz a problémák megoldására. Nézzük akkor most a konkrétan felvetett problémákat az arcképek kapcsán, a különböző bűncselekmények kategóriája kapcsán, hogy mikor lenne szükség az új lenyomatokra, és mikor nem. Volt szó az adatvédelemről, arról, hogy milyen egyéb indokkal lehet ezekhez az adatokhoz hozzáférni, például a gyermekek védelme. Ezek a kérdések tulajdonképpen tárgyalás alatt állnak jelen pillanatban nálunk, úgyhogy nem biztos, hogy mindegyikre ki tudok térni. Úgy gondoljuk, hogy ez az eszköz akkor lesz jó eszköz, hogyha itt van ugye az ECRIS, a decentralizált rendszer, amely lehetővé teszi, hogy azonnal megtudhatjuk, hogy melyik tagállam rendelkezik az érintett adatokkal, a bűnügyi nyilvántartás kapcsán. Az eredeti ECRIS rendszer lehetővé teszi, hogy a bűnügyi nyilvántartás adatait másra is felhasználják, mint a nyomozás. Ez az indok már szerepel a jogszabályban, tehát hogyha a nemzeti jognak megfelelően más célra is felhasználható, akkor úgy gondoljuk, hogy az ECRIS TCN-nek is ugyanígy kellene működnie. Na most, hogy mi történik azokkal a harmadik országos állampolgárokkal, akik Európai Uniós állampolgárok is. Nagyon sokat beszélünk mi is erről a témáról, folynak a viták, egyetértek azzal, hogy ez diszkriminációhoz vezethet. Egyelőre nem vagyok abban a helyzetben, hogy lássam, hogy mi lesz a végső vélemény a mi oldalunkon, az természetesen egyértelmű, hogy az Európai Uniós szerződések nem fognak sérülni, és nem lesz semmilyen jogi diszkrimináció az Európai Unió polgárai között, tehát ilyen megoldás fog születni a részünkről. Az arcképek alkalmazása, amikor ezek rendelkezésre állnak, illetve amikor a nemzeti jog azt megengedi, ezt szerette volna a bizottság is, már az eredeti javaslatában is. A Frontex hozzáférésének kapcsán, illetve más ügynökségek hozzáférésének kapcsán az ECRIS TCN-nél az Eurojust, az Europol is esetleg bekerülhet, úgy, hogy nincs joga adatokat bevinni a rendszerbe, de csatlakozhat a rendszerhez, ugyanis az igazságügyi együttműködés vagy a bűnüldözés kapcsán hasznosak lehetnek ezek az adatok. Intvelt asszony beszélt arról, hogy nem volt megfelelő hatástanulmány. Na most az irányelv eredeti javaslatával kapcsolatban volt hatástanulmány, és utána pedig a rendelet kapcsán egy nagyon részletes magyarázó dokumentum készült, amit eljutottunk a tanácsnak, reméljük, hogy a parlamenti képviselők is megkapták ezt. Tehát volt egy eredeti hatástanulmány, és ezt kiegészítette ez a magyarázó dokumentum. Remélem, hogy ezt mindenki megkapta, is, természetesen visszatérünk ezekre a kérdésekre a trialógus kapcsán is. Köszönöm szépen Csonka úrnak, és most visszaadom a szót Dalton úrnak. Köszönöm, This is this system. Az első dolog, amit mondanék, az az, hogy ez a rendszer csak azt mutatja, hogy volt egy találat, és aztán átirányít ahhoz a tagállamhoz, ahonnan az a találat ered, és aztán le kell kérni attól a tagállamtól az információt. Tehát gyakorlatilag találatot jelez, információt nem ad. Ez az első dolog, amit úgy általánosságban el kell mondani. Ami pedig a konkrét dolgokat illeti, a kettős állampolgárok azért nem ajánlottam, vagy nem javasoltam én semmit a jelentésben, részben, mert előtte meg akartam hallgatni a kollégák érzéseit, mert valójában én személy szerint egyetértek azzal, amit elhangzott, különösen amit Denis mondott, eh, vagy Albrecht úr eh, mondtak Nekem is vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy a kettős állampolgárokat itt kiemeljük, illetve oda tegyük, mert akkor valójában kettő mérce lesz. Az állampolgárok között az szerint, hogy rajta vannak -e ezen, illetve benne vannak ebben a rendszerben, vagy sem. Ugyanakkor van egy joghézak, tehát például, hogyha van valakinek egy elítélése, egy priusza egy országban, és utána kapja a harmadik harmadik országbeli állampolgárságot, akkor van lehetőség arra, hogy nem kerül be a rendszerbe, eh, és ez az, ami miatt eh, én először meg akartam hallgatni azt, hogy az emberek hogyan éreznek ezzel kapcsolatban. Emellett aggódtunk amiatt is, hogy a tanácsban még tovább mennének, eh, mert ők azok a kettős állampolgárságokat is ide vennék, amikor két EU tagállam állampolgára egyszerre az adott személy. Tehát az nyilvánvaló, hogy eh, itt egy erősen kontroversz témáról van szó. Köszönöm a kollégáknak az eddig elmondottakat és ezeket ezek nagyjából felvázolják, hogy milyen irányba mehetünk el. Ami a korábbi elítéléseket illeti, eh, nem eh, alkalmaztunk küszöböt, mert a küszöb eh, nem feltétlenül tükrözi a bűnügyi nyilvántartást az adott tagállamban, és ráadásul kell egy kis tisztázással is élni, mert megint csak találatról van szó. Ez nem azt jelent, ez nem jelent igazándiból semmit, egészen addig, amíg a, rá nem kérdezünk az adott tagállamnál, hogy mi is volt ez a találat. Ami pedig az arcfelismerés illeti, Nos, ezzel kapcsolatban is elismerem az aggodalmak egy részét, ezért is akarjuk a, egyes tagállamokra korlátozni, és csak azok lépnének be, vagy alkalmaznák, amelyek alkalmasak arra, amely tagállamok képesek arra, hogy alkalmazzák. Én nem gondolom, hogy probléma az, hogy valakit korrekt módon azonosítunk, és kiszűrünk inkorrekt azonosításokat egy újabb lehetőséggel. És aztán Sophie Intvelt kérdésére válaszolva, megint csak a harmadik harmadik eh, országbeli eh, polgárok. Csak olyan bűncselekményekről van szó, amelyeket eh, az EU területén követtek el. Tehát mondjuk egy politikai kampányban résztvevő, politikai elítélt nem fog találatot, politikai elítélés nem fog találatot generálni ebben a rendszerben, csak ha az EU területén ítélték el az adott személyt. Ami az Európolt illeti, Nos, az Európollal kapcsolatban ebben a jelentésben abból indultunk ki, hogy az Europol adatokat oszt meg harmadik országokkal és más felekkel. Ez szükséges ahhoz, hogy közös vizsgálatokat elvégezzen hatékonyan más felekkel, tehát harmadik országokkal, és van egy sor szenárió, az Europol adta ezeket az információkat, hogy miért is kellene nekik ez az információ. Tehát például az Europol kap egy bűnügyi adatot Ausztráliából, mondjuk kettős állampolgárságú személyről, hogy szintetikus drogokkal készül kereskedni, akkor hozzá kell férni a korábbi adatokhoz, amely a vizsgálat elindítását lehetővé teheti, vagy a jövőbeni ETIAS applikációkkal kapcsolatban, hogyha mondjuk van egy kanadai, aki korábban e, e, az EU területén beletengedve e, az amerikai adatok alapján, hogyha megjelennek amerikai adatok, akkor az alapján nem lehet még önmagában eldönteni, hogy ennek a kanadainak lehetővé tegyék-e a belépést. A korábbi adatok az Európolnak azonban további információt adhatnak. Tehát valójában a már rendelkezésre álló információ eh, szilárdabb felhasználását teszi lehetővé. Az Eurojust eh, pedig eh, kontaktpont harmadik országok szempontjából ami pedig az európai határőrséget, partiőrséget illeti, ez megint csak segíti az ő tevékenységüket, ugyanakkor a hotspotoknál tevékenykedő határőrök találkoznak először a belépőkkel, és éppen ezért én úgy gondolom, hogy hozzá kell, hogy férjenek eh, olyan információkhoz, amelyekből kiderülne egy korábbi eh, bűnügyi eh, prius. És én nem foglalkoztam a bizottságnak idevágó javaslatával az, az implementing actek, tehát a delegált aktusok vagy a végrehajtási aktusok vonatkozásában. Ezt szándékosan nem tettem, tehát nem, nem, nem azért, mert nem akarok hozzányúlni ehhez a részhez. Meghallgatom, hogy Denis mit gondol, e, vagy a többiek mit gondolnak erről. Köszönöm a felszólalásokat, és én úgy gondolom, hogy az eddigiek alapján azt mondhatom, hogy valószínűleg a parlament álláspontja e, eléggé alapos lesz majd Köszönjük Dalton úr, és köszönjük a kollégáknak. A módosítók benyújtásának határideje november 27-e délután 6 óra, és hogyha megengedik, akkor már is tovább kell lépnünk a következő napi rendi pontunk, amire 12 percünk van, és ezért meg is adom a szót Grapini asszonynak, aki a LIBE jelentéstevője, illetve véleményszerzője az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról szóló anyagnak. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom rövidre fogni a mondandómat. Örülök, hogy a vélemény előadója lehetek mert egyúttal a Trans szakbizottság tagja is vagyok, amely illetékes ennek az anyagnak. Néhány szempontot szeretnék kiemelni. Először is szeretném elmondani, hogy a LIBE szakbizottság nézőpontjából közelítettem az anyaghoz, itt különösen a végfelhasználó védelme fontos. Ezek az intelligens közlekedési rendszerek gyűjtenek és feldolgoznak rengeteg magán és nyilvános adatot, hatalmas adat mennyiséggel dolgoznak. Ezek a rendszerek a geolokalizáción alapulnak, tehát műholdakon, vagy akár az érintésmentes technológiákon, az e-callon, az e túl és másokon, a parkolóhelyek rezerválásán és a többi. Ezen intelligens közlekedési rendszerek ugye kapcsolódnak nyilván a közlekedés területéhez, a balesetek témaköréhez. Nem egyetlen személyhez kapcsolódnak, ugyanakkor vannak olyan információk is, amelyek akár egyénekre vonatkozhatnak, ezek tehát személyes adatok, amikről itt szó van, és ezek a személy, az adatvédelem hatája alá tartoznak. Számomra nem elég világos, hogy a személyes adatok feldolgozása hol is kezdődik. Ha tehát egy ilyen ITS rendszert beépítenek egy közlekedési eszközbe. Itt ugyanis különböző jogi szempontok vannak ezen adatok feldolgozásánál, és a közúti közlekedést üzemeltetők, a közútkezelők is különböző szabályokat kell, hogy figyelembe vegyenek. Milyen jogi alapon dolgozzák fel tehát ezeket az alap, adatokat? Hogyan lehet azt elérni, hogy a végfelhasználók ne szenvedjenek kárt ezen folyamat során? A végfelhasználóknak tudniuk kell, hogy ez a folyamat célirányos, tájékoztatást kell, hogy kapjanak arról, hogy mire is használták fel az adataikat, az adatokat más célokra nem szabad felhasználni, csupán azon célra, amelyre gyűjtötték őket, és természetesen ennek mindig kompatibilisnek kell lennie. Ez egy rendkívül kényes téma. A mozgásszabadságról és az anonim mozgásszabadságról is szó van itt. Világos garanciákat kell tehát kialakítani, hogy az adatokkal való visszaéléseket meg lehessen akadályozni. Ha a személyes adatok felhasználása szükséges, akkor ezeket a lehető leghamarabb titkosítani kell. A végfelhasználó számára a célok átláthatóak kell, hogy legyenek, és tudnia kell, hogy milyen módon dolgozták fel az adatait. Összefoglaltam, ami e véleményben szerepel. Remélem most a kollégákkal kedvező eredményt tudunk majd elérni. A módosítók benyújtásának határideje november 24-e 13 óra, Biztosítanunk kell tehát, hogy ezen adatokat csak célirányosan használják fel, és a belső piacának megfelelően működjék. Köszönöm szépen, Ábrett képviselő a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Grappini képviselőnek, a munkáért. Úgy gondolom, hogy igen jó minőségű szövegről van szó. Nagyon fontos, hogy ne legyen megkettőződés a munkák kapcsán, és hogy az e-privacy, illetve az általános adatvédelmi irányelv is érvényes maradhasson, ne sérüljön, meg kell nézni a definíciókat, hogy ezeket hogyan lehet összehangolni. Úgy gondolom, hogy speciális záradékokra lenne szükség az autóvezetők, az autótulajdonosok kapcsán, ezt még meg kellene tennünk, de semmiképpen nem az a célunk, hogy megkettőzzük a rendeletet, hanem az általános adatvédelmi szabályokhoz kell igazodnunk. maximálisan támogatjuk az anonimizálást, az adatok felhasználásának és feldolgozásának kapcsán, például az automatizált autóknál, és mindenképpen magas szintű biztonsági követelményeknek, megfelelő kódolásnak kell alávetni az adatokat, valamint az IT biztonság tekintetében javítani lehet még talán ezen a véleményen, de ez egyébként nagyon jó. Köszönöm szépen. Zdehovszki képviselője a szó. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ami valóban fontos a vita kapcsán, az az, hogy az autonóm járművek a jövőben mennyire lesznek majd képesek megfelelőképpen teljesíteni, hiszen valószínűleg egyre többet láthatunk majd belőlük az európai utakon. Tehát minden egyes visszaélési lehetőséget ki kell zárni. Óva intenék attól, hogy kidobjuk a gyermeket is a fürdővízzel, ugyanis a felhasználók ugye sokszor hozzá vannak szokva ahhoz, hogy felhasználhassák ezeket az adatokat, hogy hozzáférjenek ezekhez navigációs céllal, vagy pedig az adott jármű biztonságának okán. Tehát az anonimizált adatok felhasználása így nem biztos, hogy megfelelő. Ezt kérném az előadótól. Köszönöm szépen Zdehovszki úrnak, és visszadom a szót Grappini képviselőnek. Regret. Köszönöm szépen. Kerr, hogy az ALDE és más frakcióbeli kollégák véleményét nem hallhattam. Egyetértek a két kolléga által mondottakkal, és azt hiszem, hogy ezt még kiegészíthetjük. Persze majd eszmét is cserélünk ezzel kapcsolatosan, tudjuk, hogy meddig lehet benyújtani a módosítókat, remélhetőleg teljes jelentés születik, nem lesznek átfedések, azonban biztosítanunk kell, hogy a személyes adatok védelme csak célirányosan történjék. Köszönöm. Rapini. Köszönöm, Rapini asszony. Már elmondtuk, hogy mik a határidők, de elmondom még egyszer, november 24-e a módosítók előterjesztésének határideje 13 óra 4 percünk van a szavazás megkezdéséig. Egészen jól felgyorsultunk. Köszönöm szépen Grappini asszonynak, hogy ilyen hatékonyan szólt hozzá.

So, good afternoon, dear colleagues. Jó estét kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Kezdjük a szavazást. Kérem, hogy mindenki üljön le. Copyright ügyben fogunk szavazni. Boni kollega jelentéséről van szó. Jó néhány módosítót visszavontak, 6 os 17-est, 31-es, 34-es, 35, 37, 40, 42-es, 85, 95, 98, 99, 140, 142, 38, Wikström asszonytól 88, 89, 90, 91, 92, 93, 3, 141, 142, 144, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, egészen a 29-ig, és aztán a 86 és 87-es módosítókat is. Tehát ezeket mind visszavonták, ezért ezeket nem is fogom megszavaztatni. a mostani szavazás során. Ezért a szavazást a 94-es módosítóval kezdjük, Cornelia Ernst, első szavazásunk 94-es módosító. Sargentini asszony, tessék! Elnézést, soha nem fordult még elő, a szavazókártyám nincs itt, próbálom lehozatni, nincs itt, most majd le fogják hozni, akkor majd beleszámoljuk a szavazatát. És Lobes Aguilar úr is úgy látom, ugye? Az enyém is csak most érkezik. Kérem, hogy majd a frakcióhoz adják hozzá az én szavazatomat is. Nos, akkor csak be fogjuk számolni önöket, vagy hozzá fogjuk adni önöket az adott frakcióhoz. Kezdjük. 94-es módosító. Megnyitom a szavazást. Please vote. The vote is closed. It's rejected. Now we have three compromise amendments which uh, have to be voted on block. Compromise 1, Compromise 2 and Compromise 3. So I call on, on these three compromises to be voted on block. The vote is open. Az 1-es, 2-es, 3-as kompromisszumos módosítóról egy blokkban szavazunk. Kérem, hogy most szavazzanak, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást clearly Ezt elfogadtuk elég egyértelműen. Megyünk tovább. Következik a 133-as módosító. 133-as módosító. Megnyitom a szavazást. Do you find it? Amendment 100. Megtalálta mindenki 133-as módosítót. És ezzel lezárom a szavazást. ezt elutasítottuk. Megyünk tovább, négyes kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Négyes kompromisszumról szavazunk. Please vote. The vote is closed. Kérem szavazzanak. Ezt elég egyértelműen elfogadtuk. Az ötös kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást, ötös kompromisszum. The vote is closed. Lezárom. It's adopted. So... Elfogadtuk, hatos kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást a hatos kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Következő módosító, amiről szavazunk, a 134 es Megnyitom. Kérem szavazzanak, lezárom. Ezt elfogadtuk. 135-ös, megnyitom. 135 megnyitom és a 137-es együtt. Tehát 135 és 137 együtt. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. És ezt leszavaztuk. So we have to vote on 138. 138-139, megint csak együtt. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Ezt leszavaztuk. A 30-as módosító következik, megnyitom a szavazást. Megtalálták a 30-ast? Amendment 30. 30 at The vote is closed. Lezárom. Uh, it's rejected. Ezt leszavaztuk. 32-es következik, megnyitom. No, they all have their cards, so it's fine. It's uh, closed. Lezárom. Ezt is leszavaztuk. 33-as módosító következik. Closed. Lezárom. Elutasítva. 36-os, megnyitom. Closed. Lezárom. Elutasítva. 39, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 41-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 43-as eh, módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. A 8-as kompromisszumról szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. We vote on compromise 9. The vote is open. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 64-es módosító, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást Lezárom. Elfogadtuk. 81-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 84-es módosító, megnyitom. Lezárom. Leszavaztuk. És ennyi. A végszavazás következik, a végszavazás a végső szövegről módosított formájában, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, gratulálunk Boni úrnak. And now we have Colleagues, we will resume the Libe Kedves kollégák, holnap 8 óra 15-kor kezdjük az Ekonnal együtt. Mindenkinek szép estét kívánok, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy van egy EU-wide eh, e eh, Information Systems eh, bemutató 6.30-tól ebben a bizottsági teremben. Köszönöm mindenkinek, szép estét kívánok!